we have to do the checking uh, of the, whether the machinery works, so if you could... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, kedves képviselőtársaim, lássunk neki a napirendnek, először ellenőrizzük, hogy mindenkinek itt van-e a szavazókártyája, megvan-e szavazat, határozott képesek vagyunk-e, nem vagyunk-e túl sokan vagy kevesen, mindenki dugja be a kártyáját. Can everybody vote? Because Mindenkinek sikerült a szavazókártyájával megtanálni a nyílást. Úgy látom, még mindig hárman. Hárman bajlódnak ezzel. We can start vote. We, we go to uh, point 8 on our agenda, which is... 8-as napi rendi pont egyes kompromisszum, teljesére jelentés mellette ellenne kell, elfogadtuk. Kettes, nem, ötös módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk hatos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk hetes mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 8-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 9-es mellette ellene nem fogadtuk el. 10-es módosító szóban módosítása, ha senki nem ellenzi, akkor így szóban módosító szavazzuk mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-assal folytassuk mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, mellette ellene 30-as mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 29-es szóban módosítva, ha senki nem ellenzi, nem, nem ellenzi senki. Köszönjük, akkor így szavazunk róla mellette, ellene tartózkodik. Vagy ön ellenzi mégis a szóbeli módosítást? Elfogadjuk. Three who's in favor? Mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 74 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 78-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elektronikusan szavazunk a vélemény tervezetről, megnyitom a szavazást. No. We close the vote, yeah. No. Lezárjuk a szavazást, elfogadva. 35, egy ellenében. Köszönjük szépen, gratulálunk a 9-es vélemény. A következő a kisüzemi halászat és a KHP reformja. Elkezdjük a szavazást, az egyes kompromisszum mellett ki van ellene. Tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. Hatos módosító, szóbeli módosító, van-e valaki, aki ellenzi a szóbeli módosítást? Mellette ki van? Ellene, tartózkodás elfogadva, hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 22-es két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 29-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. It's closed. Zárom a szavazást. 35-ös, -e mellette, egy ellene gratulálunk. Az első szavazása, ugye? A Vlaszak jelentés a következő. Azért kértem szót, mert az első alkalommal szavaznak az én jelentésemről az Európai Parlamentben, és nagyon örülök. And also for the compromises, huh? És köszönöm szépen a kompromisszumokat is. 2.10. Od- Áttérünk a tízes pontra, a Vlaszak jelentés, az Európában történő befektetés vonzerei egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 18-as, 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük elektronikusan, a 18-asról megnyitom az elektronikus szavazást. Okay. we go too fast, so we have to check. Well, clearly... Egyetemen elutasítva. 19-es módosító mellett ki van ellene ellenőriznünk kell a 19-est. The... How many? Six, six in favor, 24 against. So now we vote 19. The vote is open. Megnyitom a szavazást a 19-esről. Now we vote 19. 19. 18 was adopted before. 18-est elutasítottuk, most a 19-esnél tartunk, lezárom a szavazást. 20-as mellett ki van, ellene, kedves kollégák, még egyszer ellenőrizzük ezt elektronikusan, a 20-asról megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 20 mellett, 16 ellene, elfogadva a 21-es mellett ki van, ellene, azt gondolom, hogy elfogadva. 24-es. 24-es módosító mellett ki van. Green, grey, so I don't know what it is. No, it's 24. Okay, um, so with 24, I'm sorry, it's okay. 24, who's in favor? 24-es mellett ki van. Megosztottak vagyunk, ki van mellette, ellene. Ellenőrizzük elektronikusan a 24-est, megnyitom a szavazást. unless this or this is approved. Mm-hmm. So it's rejected the first? So it's rejected. 24 is rejected, so we go 26. 24-es elutasítva, 26-os mellett ki ellenem, tartózkodás elutasítva, 22-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük, a 22-est ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 ellene, 18 mellette elutasítva. 23-as módosító mellette ellene Ugyanolyan nehéz helyzetben vagyunk, a 23-ast elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 25-ös mellett ki van. Ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. De ellenőrizzük. A 28-asról megnyitom az elektronikus szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva három szavazattal. A 30-as mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 31-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, három szavazattal elutasítva. A 29-es ki van a 29-es mellett, ellene, tartózkodás ellenőriznünk kell, a szoros a szavazat eredménye, megnyitom a 29-esről a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. A 32-es a következő ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 34-es mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, de ellenőrizhetjük. A 35-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Hármas kompromisszum mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítva, de ellenőriznünk kell. A hármas kompromisszumot ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadva három szavazattal. Áttérünk a 43-asra, ki van mellette, ki támogatja a 43-ast, ellene ki van tartózkodás, ellenőrizzük a 43-asról, megnyitom az elektronikus szavazást, még a néppárt is úgy tűnik megosztott, vagy pedig csak lassúak. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 44-es mellett ki van. Ellene. Tartózkodás. A 44-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Egy valaki nem szavazott, de elfogadva négy szavazat mellett. A négyes kompromisszum mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. A 49-es mellett ki van ellene tartózkodás elutasítva, az 52-es mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 54-es mellette ellene ellenőrizzük az 54-esről a szavazást, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva egyértelműen az 55-ös mellett ki van ellenem, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük az 55-öst, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Az 56-os mellett ki van, ellene ellenőrizzük az 56-osról, megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Az 57-es mellett ki van, ellene Ellenőrizzük az 57-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva az 58-as mellett ki van. Ki támogatja az 58-ast? Ellene ki van? Tartózkodás elfogadva. 59-es mellett ki van? Ellene ellenőrizzük az 59-esre, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva a tervezetről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Egy valaki nem szavazott, lezárjuk a szavazást elfogadva. 32 mellette 2 tartózkodás 4 ellenszavazat. Ezzel lezárhatjuk a szavazást, és áttérünk Bustináru képviselő jelentésére. A bizottság még nincs itt to say. So we, we, because the Commission wanted, I wanted the Commission to finish the comments to general regulation and then... Az általános rendelettel kapcsolatos megjegyzéseket szerettem volna, hogyha az Európai Bizottság befejezi. Nem várnak véletlenül odakint? Nem várják véletlenül odakint a szavazás végét, kérem valaki elnök. Look, if the Commission is there. No. But even with this, he just stays, he's talking no, because we were in the right. No, no, he went. Ah, no, went. I don't think they are No, they are not. No? So the Commission is not there, not yet. So we, I think we, we, we start new point. Or Nincs itt az Európai Bizottság képviselője, bármennyire is nagyra becsült főigazgató úr, ezért tehát 5 perc múlva érkezik, hogyha nekilátunk egy újabb napirendi pontnak, akkor megint megvárhatjuk az Európai Bizottságot. So it's now it's point for the Commission to be in, but of course we produce a lot of mess because we mix points. But... Persze, ha összekeverednek a dolgok, az nagyon bonyolult lesz. If Lambert and Constance, because they are the, the bosses here, it's your report. If you want to wait five minutes, we can wait. Five minutes is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 one minute late or two minutes late? No, no, one minute. One minute. <laughs> uh, dear, dear Nicolas, dear director, we just give you 10 seconds to take out your papers, and we, so we continue as agreed. We continue your comments to the uh, discussion on the general regulation. Főigazgató úr, adunk egy pár másodpercet, hogy összeszedje a gondolatait, elővegye a papírait, és akkor uh, délelőtt, amikor önbe folytottam a szót, Eh, nyilván számos gondolat maradt kimondatlanul, ezeket most folytathatja. Mielőtt az előadónak adom meg a szót. Ó, köszönöm, elnök asszony! Nem túl sok minden maradt, de van még pár dolog, amit mindenképpen szerettem volna elmondani 20-as cikk és a teljesítmény tartalékkal kapcsolatban az Európai Bizottság álláspontja az, hogy a 20-as cikk teljes törlésével fennáll a veszély annak, hogy a fürdővízzel a gyereket is kidobjuk, hogy ezt a nemzetközi kifejezést használjam, mert nem csak magát a tartalékot töröljük, hanem azon rendelkezéseket is, amelyek a célok nem teljesítése esetén a kifizetések eh, felfüggesztését teszik lehetővé, így tehát a teljesítményt nem tudjuk eh, hatékonyan garantálni, amit szeretnénk. A teljesítmény eh, keret az egyik módja annak a javaslatunkban, hogy valóban eredményorientáltak maradjunk, lehessünk. Úgy gondoljuk, hogy éppen ezért a maradék rendelkezéseket mindenképpen meg kellene tartani, nem törölni az egész 20-as cikket. A makrogazdasági feltételekkel vagy kondicionalitással kapcsolatban ez a téma is jó néhányszor felmerült már ebben a bizottságban. Hogyha azt szeretnénk, hogy a politikánk valóban a növekedésre és a gazdasági eh, fejlődésre koncentrál, valóban ezt tartjuk célunknak, akkor nem zárhatjuk ki a szélesebb körű gazdasági kormányzással eh, való összefüggéseket, így tehát a makrogazdasági kondicionalitásra vonatkozó rendelkezések az egész csomagnak kulcsfontosságú elemét képezik. Ebben a kontextusban hangsúlyoznám azt is, hogy az arányosság beépítésre került ezen rendelkezésekbe. Ez tehát olyan mechanizmus, amely biztosíthatja azt, hogy anomáliákkal nem kell számolnunk a végrehajtás során. Végezetül rátérnék a közös stratégiai keretre. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság eleget ígéreteinek, amelyre a munkadokumentumban a bizottság legfontosabb, által legfontosabbnak ítélt elemeket felsorolja a javasolt delegált aktusokban. Itt nem csak az alapok integrált felhasználására gondolok, hanem arra is, hogy öt alap a többi szakpolitikai területtel hogyan függ össze, de más szakpolitikai területekkel is. Illetve ezzel kapcsolatban merülnek fel a területi igények és a tematikus befektetések közötti összefüggések, és ez a munka anyag felvázolja azt, hogy ezt hogyan lehet elérni. Végezetül felvázolja azt is, hogy mi a kapcsolat az európai szemeszterrel. Ezek tehát azok a fontos területek, amelyek véleményünk szerint szerepel, amelyeknek szerepelniük kell ezen dokumentumban. Ahogy Olbrich úr is jelezte, ez nem egy jogalkotási szöveg, nem is ez volt a célunk, hanem egy magyarázó jellegű dokumentumot szeretünk volna, amely egyértelműen jelezte volna, hogy mik ezek az elemek. Az Európai Bizottságnak nem volt alkalma még itt ezt felvezetni, és bizony örülnénk neki, hogyha ebben a szakbizottságban is egy hasonló egy hasonló bemutatót tarthatnánk, hiszen alapvetően a tartalomra kellene koncentrálnunk, hogy mi ennek milyennek a lényege, hogy, illetve, hogy hogyan számolhat ebből egy jogalkotási jellegű szöveg, hiszen ez a következő lépésekre visszahatna az Európai Bizottságban, miután a két jogalkotó intézménytől visszajelzéseket kapunk. Ezen a ponton azonban az Európai Bizottságnak az az álláspontja, hogy az eredeti javaslata helyes, ehhez szeretnénk ezen a ponton még ragaszkodni. Úgy szeretnénk tovább lépni azonban, hogy ne kockáztassuk azt, hogy a programok operatív végrehajtásában egy intézményi padhelyzet álljon elő, hiszen ez a közös céljaink végrehajtását veszélyeztetné. Végezetül reagálnék Krél asszony felvetésére, miszerint az Európai Bizottsággal jövőben hogyan alakulhat az együttműködés. Most biztosíthatom önt arról, hogy szeretnénk eh, az Európai Bizottság részéről továbbra is támogatni az előadó és az Önök Szakbizottságának munkáját. Mindenképpen építő jellegű munkában hiszünk, már csak azért is, mert a célunk közös, ami nem más, mint egy olyan jogalkotási szöveg, amely fenntartja az alapelveket, de amely dokumentum megfelelő operatív keretet is biztosít ahhoz, hogy a célokat elérjük, a beruházásokat végrehajtsuk. Szerintem erre képesek leszünk, annak ellenére, hogy eltérhet a véleményünk egy-két rész kérdésben, amelyben egyébként jelenleg eh, mi ragaszkodnánk a az álláspontunkhoz. Ezen a ponton legalábbis. De az eddigi eszmecserék alapján úgy vélem, hogy ez néhány, néhány területre korlátozódik ez a véleménykülönbség. Köszönöm, mondja az, elő, mondja az elnök asszony, a, jól tudom, akkor az előadók is szeretnének pár szót szólni ezzel kapcsolatban? Lambert kollega. Köszönöm, elnök asszony. It, it, it was said that in some way it is limited. I, I should like to, to say it in another way that, that the... A felépítés fontos, hogy állandó legyen, hogy a, a végrehajtás rendszerét szolgálja. Egy integrált európai megközelítés lehet a célra vezető, A CSF, a közös stratégiai keret igen fontos, alapvetően a bizottság javaslatainak fővonalaival egyetértünk. Remélhetőleg eh, a tanácssal is meg tudunk majd állapodni. Tudjuk, hogy amit az Európai Bizottság eh, javaslatában javasolt, az, az világos, még hogy nem is mindig egyértelműen felel meg a mi álláspontunknak. A tanácsban azonban még Egyelőre nem közeledtek a harcállás pontok, amennyire tudom. Biztos vagyok benne, hogy kishegyig menő vita, de hasznos vita folyik majd a kérdésekben. Pár rövid megjegyzést engedjen meg, elnök asszony. pénzügyi leg mi történik majd. Ezen a ponton konkrét számokról még nem beszélünk. Az Európai Parlamentben azt hiszem az a többségi vélemény, hogy ne beszéljünk még ezen a ponton a konkrét számokról. Talán majd a módosító indítvány a következő hulláma kitérhet erre. Utalhatunk erre. Bár egyelőre megállapodtunk abban itt a parlamenten belül, hogy nyitva hagyjuk ezeket az összeget, kell kiékszeljük ezt a rubrikát. kollégám azt mondta, hogy a kalkulációit mindenkinek megküldi. Persze ez fontos, fontos azt látni tudni, hogy az Európai Bizottság javaslata pénzügyileg is kiegyensúlyozott a cappinggel, azaz a plafonokkal vagy maximalizált összegekkel kapcsolatban is tárgyalnunk kell. Ez a többiös pénzügyi keret vitájában is majd fontos szerepet játszik. Ez későbbi szakaszban válik majd igazán kardinális kérdésé. Jeff, Mr. Schroeder, Mr. Schroeder said that... A közös stratégiai kerettel kapcsolatban, hogyha valakinek fenntartása van azzal kapcsolatban, amit sajnos a hozzászóló elfordul a mikrofontól, jogi nyelvezetre kell majd ezt a szöveget tehát valahogy fordítani. Re, remélhetőleg ezt a mellékletben tudjuk megtartani, ezt a keretet. Azt hiszem, hogy a többség ezt elfogadja, legyen a CSF, azaz a közös stratégiai keret szerepeljen egy mellékletben. a parlament álláspontja ez ügyben. Egyértelmű és világos, nincs itt semmiféle intézményi padhelyzet, hiszen sosem mond, állítottuk ennek az ellenkezőjét. A partnerséggel kapcsolatban megpróbáltuk a regionális és az önkormányzati szintet megerősíteni, velük partnerségben elsősorban, és aztán partnerségben a többi szereplővel. A kollega azt mondta, hogy a helyi szintet kifelejtjük. Nos, én nem így gondolom, de talán meg tudja mutatni, hogy ez a félreértés honnan ered. A magatartási kódex küldésre került, én ugyan még nem láttam, de majd meglátjuk, hogy mi szerepel benne. az alap specifikus szabályokkal kapcsolatos kérdést Albrecht kollega tette fel. Nem minden alapra. Az ESA és az ERFA esetében igen, de nem minden alap esetében vannak ezek a szabályok, tehát akkor talán úgy fogalmazhatnánk, hogy amennyiben ez alkalmazható. Szakértőnkkel tanítsádainkkal sokat gondolkodtunk azon, hogy például a 38-as cikken pontosan mit is ért vajon az Európai Bizottság. Felmerül szerepel az a szó például, hogy cél, mi ezt tematikus célkitűzésekkel helyettesítettük ezt a kifejezést, az, a cél, angolul az aim szóhoz túlságosan általános, miközben a rendelet többi részében tematikus célkitűzésekről beszélünk, egy sokkal konkrétabb megfogalmazás. a hozzáadott értéket e, keressük a több alapos, több alapból származó finanszírozás lehetőségét, a komplementaritást, az, az, azt, hogy az alapok egymást e, kiegészítsék. Köszönöm a kollégáknak a rengeteg érdekes megjegyzést. Az következő napokban majd még átrágjuk magunkat a szövegen, és a további módosítókkal javíthatunk, csiszolhatunk rajta. Így tudunk tovább lépni. A szakbizottságunk többsége és a egyes alapok előadói azt hiszem mindannyian abban bízunk, hogy megvalósítható az a célunk, hogy még a nyár előtt megszavazzuk ezeket a jelentéseket, lezárjunk a magunk részéről ezt a témát, addig még sok víz lefolyik. A Dunán addig még jó néhány tanácsülésre is sor kerül Konstance ma reggel. Már hosszasan beszélt erről, talán van most is hozzáfűzni valója. Some remarks, uh, um, I think there was a... Egy-két megjegyzéssel élnék csak. Azt hiszem, hogy felmerült egy kérdés az operatív programokra vonatkozóan, hogy ezeket három hónappal később kezdjük el, mint a partnerségi szerződések lezárását, tehát ahhoz képest, de ez nem így van, azonnal el lehet ezeket kezdeni. Hogyha minden rendben van, minden készen van, akkor azonnal el lehet indítani a partnerségi szerződést, illetve az operatív programot. Pusztán arról van szó, hogy ha nehézségek merülnek föl, akkor három hónappal tovább lehet az operatív programokon dolgozni, ez pedig egy rugalmasság, ami még jól jöhet. Aztán felmerült még egy kérdés a jogi nyelvezetet illetően mi a must és a have to szavakat nem használhatjuk, a shall kifejezéssel kell élnünk, ez azonban kötelező érvényű. Aztán, ami az ütemtervet illeti, hogy hogyan lehet egy-egy régiót támogatni. Természetesen Ahogyan ön is tudja, 2007, 8 és 9-es esztendőket veszük alapul, hogyha jövő márciusig nem leszünk készen a munkával, akkor 2008, 9 és 10 is érvényes lesz, legalábbis bizonyos régiók esetében, de természetesen ez nem a mi döntésünk. És a lehetőség szerint a legfrissebb adatokkal dolgozunk. Ami pedig ilyen kérdéset illeti a konkrét szabályokra vonatkozóan. Lambert már hallottuk, Lambert úrtól, hogy nem ez, nem ez a pontos célja. A 78-as cikkelben meg vannak a, a konkrét szabályok, tehát itt ezekkel a konkrét szabályokkal kell foglalkoznunk, ezeket kell megnéznünk, nem csak tematikus célkitűzéseket, hanem specifikus célkitűzéseket is figyelembe kell venni. Végül pedig ezt ellenőriznünk kell, de az alapgondolat ez volt. Aztán, ami a kritériumokat illeti, illetve a mutatók listáját, a funkcionális városi területek ezekkel kapcsolatban, nos, a jelentéstevővel Jannal beszéltünk az RDF témájában erről, hiszen nagymértékben kapcsolódik ez az ő jelentéséhez, illetve az volt a javaslata, hogy legyen egy lista a funkcionális területekről, illetve kritériumokról, amelyeket a tagállamok rendelkezésére bocsáthatunk. Definiálni kell, hogy mi egy funkcionális terület, lehet ez egy metropolis, egy város, vagy egy várost körülvevő terület, egy város rész, bármi, csak kritériumokat kell kialakítani, hogy meg tudjuk határozni. Nos, azt hiszem, hogy ezek voltak még a nyitott kérdések. Az a benyomásom, hogy a ma délelőtti eszmecsere számunkra, a jelentéstevők számára nagyon hasznos volt, hiszen május 8-áig kell beadni a módosítókat, amelyek már nagyjából körvonalazódtak, és az a benyomásom, hogy a ma délelőtt elhangzottak nagy része már benne van a következő módosítói csomagban, tehát úgy érzem, hogy jó úton járunk, és a szakbizottságban valóban konszenzus sikerül majd kialakítani. nagy többség támogatásával. Természetesen százszerzalékos támogatást úgy se fogunk sosem elérni, de egy olyan stratégiát kell kialakítani, amelyel előreléphetünk a következő években a kohéziós politikában, és azt hiszem, hogy nagy többséggel támogatni tudjuk ezt az elképzelést. Ismét köszönettel tartozom a bizottságnak, hogy ennyire nyitottak, hogy ilyen őszintén beszélhetünk egymással, azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon hasznos volt, és kíváncsian várjuk a magatartási kódexra vonatkozó javaslatot. Ma délelőtt kaptuk meg az e-mailt erre vonatkozóan. Nos, várom, hogy tanulmányozni tudjam, és meglátjuk majd, hogy hogyan tudunk előrelépni. Köszönöm. Köszönöm. Akkor a négyes napi rendi pontot ezzel lezárhatjuk, most pedig ugorjunk a 11-es pontra. Viktor Borsináru és kohéziós alapok. Igen, mondja az előadó. A jelentés tervezett angol verziója van meg csak eddig. A jelentés tartalma nagyon jól tükrözi, hogy milyen hosszú tárgyalások előzték meg ezt a szakbizottságban, illetve a bizottságban és a tanácsban. Jó magam, jelentéstevőként, illetve az árnyék jelentéstevőként részt vettünk ezeken, és ezen kívül nagyon sok találkozót szerveztünk a civil szervezetekkel, kormány, képviselőkkel, kivéve a román kormányt, az vállalkozási szférával és a régiókkal is. Tehát ennek a jelentésnek a tartalma elég jól tükrözi az eddigi eszmecserét. Két fő módosító van a jelentésemben, ahogy ezt látható. Az első az energiahatékonysággal kapcsolatos projektek esetében, illetve megújuló energia területén, a lakás ágazatban támogatjuk a kohéziós alapok felhasználását, ugyanígy a a távhűtés és fűtés esetében, és ezt a második cikkelyben találják meg, illetve a harmadik cikkelyben a beruházási prioritások alatt. Ezen kívül az energiahatékonyság kritériumát bevennénk a jogosultság listába, és véleményem szerint így lehet az energiahatékonyságot legegyszerűbben, legjobban növelni és elérni az Európa 2020-as célkitűzéseket. Az Európai Bizottság, tehát a más forrásoktól tudjuk, hogy az Európai Unió lemarad a 2020-as célkitűzéstől az energiahatékonyság területén, és hogyha a további tendencia folytatódik, akkor nem érjük el a 10%-ot sem 2020-ra, de hogyha az energia hatékonyságot növeljük, akkor legalább 20%-ot tudunk elérni. Ez pedig azt jelenti, hogy környezetbarátabbá tudjuk tenni a gazdaságunkat, illetve el tudjuk érni a 2020-as célkitűzéseket. Az Európa 2020-as célkitűzések nem az egyetlen okát adják annak, hogy támogatnunk kell ezt a, ezeket a projekteket. Azt gondolom, hogy a zöld gazdaság számára, illetve a zöld munkahelyteremtés szempontjából, a KKV-k szempontjából is ez egy hatalmas ösztönző lehet. Észben kell tartani a CO2 kibocsátás csökkentését, ami ugye szintén célkitűzése az Európai Uniónak, valamint a megtakarításokat az állampolgárok számára, akik látni fogják, hogy az energia számláik kisebbek lesznek, akkor, amikor ez az első számú közellenség nagyon sok országban. És végül is, végül hozzájárulunk az Európai Unió energiabiztonságához is, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az építőipar felelős az EU összenergia felhasználásának 40%-áért, illetve a CO2 kibocsátás 36%-áért. Ez pedig mutatja, hogy milyen óriási hatással lesz ez a jelentés. Az RDF, illetve a kohéziós politika közötti szinergia az energiahatékonyságot növeli az építőiparban, a lakás ágazatban, és a bizottság rendkívül fontos szerepet játszhat ebben, különösen bizony, bizonyos régiók esetében. Aztán van még egy nagyon fontos módosító a hatáskört illetően, ez pedig a magas hatékonyságú a közös energia, páros energiatermelésű üzemek esetében, tehát a hűtés és a fűtés. Ausztriában és Németországban már működnek ezek, vannak olyan projektek, olyan régiók, amelyek rugalmasan működnek, foszilis üzemanyagról át tudnak térni megújuló energiaforrás, és ez adja a jövőt. Ezt az eddig ismeretlen területet szeretnénk fölvázolni, föltárni a jövőbeli fejlődés szempontjából. Aztán hatékony erőművekre is utal a módosító, gondolok itt a CO2 kibocsátásra, az üzemanyag felhasználásra, illetve a lakás ágazat, az építési ipar, illetve az állampolgárok számára nyújtott előnyére. Az RDF támogatja ezt a kettős energiatermelést, és üdvözlendő az, hogy a kohézió, kohéziós politika ezt támogassa, Azért is, mert hatalmas megtakarítást lehet elérni, egyrészt a szennyezés, más pedig az energiakiadások, a háztartási energiakiadások területén. Ne felejtsük el, hogy nagyon sok országban a kollektív rendszerekből áttértek az emberek az egyéni fűtésre, amely azt jelenti, hogy több az energiafogyasztó, nagyobbak a kiadások, és sokkal több a CO2 kibocsátás, előnyök pedig nincsenek, sem a közösség, sem pedig a tagállamok számára, és esélyük sincs arra, hogy a 2020-as célkitűzést megvalósítsuk. Az beruházásokat ösztönözni kell, gondolok itt a magas hatékonyságú erőművekre, hiszen ezek hatékonyabb technológiát, kevésbé szennyező technológiát hoznak létre, és nagyobb energiabiztonságot ezáltal. Ezen kívül segít abban is, hogy az állampolgárok kevesebbet költsenek az energiára, és megfelelő háztartási berendezéseket és gépeket alkalmazzanak. Van még két elem, amelyet mindenképpen figyelembe kell venni. Az egyik a kohéziós alap hozzájárulása a városfejlesztéshez. Tudom, hogy a tisztelt kollégák számára nagyon fontos a városfejlesztés, és ez létfontosságú az Európai Unió modernizálása szempontjából. Itt egy kézzelfogható hozzájárulást látunk. A második megjegyzés lehetőséget nyújt ez arra, hogy a tematikus célkitűzéseket is megvalósítsuk, hogyha figyelembe veszük a kohéziós politika hozzájárulását. És végül az integrált megközelítéssel a termelő, az energia szállító, bármiről is legyen szó, fűtésről, hűtésről, illetve az energiafelhasználás a rehabilitált épületekben mindezek összességében hatalmas gazdasági előnyt hoznak majd a közösségek, illetve a tagállamok számára. Aztán, és szeretném elmondani, hogy a bizottsággal méreható vitákat folytattunk, megbeszéléseket, megpróbáljuk definiálni a félreértéseket, és elérni a lehető legjobb kompromisszumot, és ezt mind beültetni a jövőbeli kohéziós politikába. Vannak olyan módosítók, amelyek az infrastruktúrával foglalkoznak, illetve a fogyatékkal élők hozzáférhetőségével. Ez pedig ezek a módosítók mind megfelelnek a személyek jogaira vonatkozó egyezménnyel, amit az Európai Unió ratifikált, illetve tiszteletben tartanak más nemzetközi egyezményeket is. Ezek a módosítók beillenek más olyan Európai Uniós politikába, amelyek hangsúlyozzák a fogyatékkal élők hozzáférését. Aztán van egy új preambulum bekezdés, amely a kohéziós politika, illetve a szennyező fizet elvet kapcsolja össze. Ezen a területen még mindig várom Potosnik úr beszámolóját az új irányelv tervezetről az új környezetvédelmi hatástanulmányról, és várható, hogy a stratégiai környezetvédelmi hatástanulmányban változásokat látunk majd, és ne folyósíthassunk összegeket a kohéziós politika, kohéziós alapokból oda, ahol a szennyező nem fizet. A Natura 2000 célkitűzése, illetve a biodiverzitás megőrzése eddig hiányzott az anyagból, ezeket is nagyon fontosnak tartom. Aztán a vidéki területek bevonása, ez is nagyon fontos, hiszen a megvalósított projektek egy része nem csak a belvárosokra, a városi területekre összpontosít, hanem az ehhez kapcsolódó vidéki területekre, és ezeket integrált formában kell kezelni. A mobilitást támogatjuk, nem csak a városi mobilitást, hanem általánosságban véve a mobilitást, és ezzel nagyobb mértékben hozzájárulunk a CO2 kibocsátás csökkentéséhez. Tehát a tömegközlekedést, illetve a közös tevékenységek CO2 kibocsátását csökkenteni tudjuk így a városokban. Kiváló együttműködést tapasztaltam az árnyékjelentéstevőkkel, és ezért hálámnak szeretnék hangot adni. Köszönöm a módosítókat, és remélem, hogy ezek segítségével széleskörű politikai támogatást élvez majd ez a jelentés, és a tárgyalásaink során erős fegyver lesz. És még egy utolsó megjegyzés. Igen, a Connecting Europe Facility a veszőparipám. Készen állok arra, hogy a kohéziós politika, kohéziós alapból transfer történjen, de ehhez, ezek, ezt bizonyos feltételekhez kötném. A tagállamoknak készen kell erre állnia, nagy a harc a tagállamokkal, nagyon sokan aggódnak a képviselők között is, hogyha a feltételek megvannak, akkor készen állok a kompromisszumos módosítók beadására, hogy készen álljunk a következő programozási időszakra. Köszönöm. Szanyi. Köszönöm, Matszóni képviselő. Áttérünk az jelentés tövökre. Matszóni asszony az első árnyék jelentés tevő a néppárt képviseletében. Matszóni asszony, köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek Bosztináriú képviselővel. Támogatom azt a javaslatot, amit ő bemutatott a szakbizottságnak A jövőbeni eh, módosítókon együtt eh, fogunk dolgozni, és ez lesz majd a következő lépcső. Természetesen vannak olyan pontok, amelyek eh, elő, első körben nem élvezték sokak támogatását, például a közlekedési alap, és én szívesen megvizsgálom ezt a területet. Megvizsgálnám azt, hogy ez a Natura 2000 részét képezheti-e. Azt gondolom, hogy ez egy érzékeny pont lehet az ezen módon történő bevezetés, lehet, hogy ezt máshogy is megtehetnénk, és ezt megnézhetnénk a vidéki térségek kapcsán is. Nagyon örülök annak, hogy Bosztonelli úrra sok kezdetén járunk, és módosítani tudunk még pontokon. Biztos vagyok abban, hogy jó eredménnyel tudjuk majd zárni a folyamatot. Meg szeretném ragadni az alkalmat arra, hogy szóljak néhány szót a délelőtti vitáról. Sajnos nem lehettem itt. Szeretnék eh, csatlakozni mindazokhoz, akik Van Nisztelről eh, urat és eh, Claire asszony támogatták. Azt gondolom, hogy minden elhangzott, ami a korábbi vitákon megnyilvánult ebben a szakbizottságban, és a bizottság válaszát is megkaptuk a makrogazdasági feltételhez kötés témájában. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, különösen ami a speciális szabályozást illeti a kohéziós alappal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a korábbi tapasztalatokból tanulhatunk. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes látni azt, hogy mind a két jelentéstevő felhívta figyelmet arra, hogy az általános szabályozást megfelelő módon kell kezelni, a partnerségi kritériumok alapján. A partnerségi szerződésnek egy megerősített, javított szerződésnek kell lennie, továbbfejlesztett szerződésnek. Azt gondolom, hogy jó dolog a városi területeket, városokat kivenni e, ebből a részből, hiszen ezek működőképes eh, urbános területek. Nem gondolom, hogy jó lenne listát készíteni, amely korlátozó jellegű volna. Az utolsó megjegyzésem, és azt gondolom, hogy Bosztinári úr és foglalkozhatna ezzel, jó lenne utalni a demográfiai változásokra a jelentésben. A demográfiai változásokat eh, kiragadta a jelentéstevő, és azt gondolom, hogy itt egy kicsit még tovább kell gondolnunk eh, a témát, hiszen jelentős demográfiai érvek szólnak eh, a továbblépés mellett, ami a kohéziós politikát illeti. Köszönöm szépen, Ramon eh, Romanescu képviselő. Köszönöm szépen. Először is gratulálni szeretnék, szeretnék a jelentéstevőnek. Azt gondolom, hogy a jelentéstevő a legfontosabb aspektusokat eh, azonosította a bizottság javaslatban. Azt gondolom, hogy a jelentéstevő nagyon jó javaslatokat készített, és én ezeket a javaslatokat támogatni szeretném. Ezen kívül egy kicsit ki szeretném egészíteni a képen. A bizottsági javaslat alapján úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben az alkalmazás területét, kohéziós alapok alkalmazásának területét eh, ki kell bővíteni annak érdekében, hogy ebből a KKV-ket is támogatni lehessen, illetve a beruházásokat a képzés területén. Ez az Európai Unió 2020-as stratégiájának céljaihoz is igazodik, és eh, a kohéziós alapok felhasználásának javítását is eredményezheti támogatom a minőségi mutatók bevezetését, amelyek az eredményhez kötöttek. Fontos, hogy legyenek olyan mutatók, amelyek támogatják a fenntartható fejlődés elvét, a technikai hatékonyságot. Bostinárió kollégám módosítóiban erre felhívta a figyelmet. Ami pedig a kohéziós alapokban nyújtott támogatásokat illeti, azt gondolom, hogy infrastruktúrális fejlesztésekre is szükség van azért, hogy a közszolgáltatásokhoz mindenki hozzáférjen. Itt a közös szolgáltatásokról beszélek, a lakatásról, szűtéshez való hozzáférésről. Európa keleti részén, illetve Közép-Európában más és más rendszerek vannak, és azt gondolom, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a tényleges igényekre kell tekintettel lennünk, és ezeket mérlegelniük kell. Azt gondolom, hogy a mi programunknak azt a célt kell kitűznie, hogy az energetikai hatékonyságot, illetve a zöld energiákat erősítse. Hiszünk a fenntartható beruházásokban, amelyek megfelelnek céljainknak. Ami a prioritási listát illeti, illetve a beruházásokat, azt gondolom, hogy jó lenne a prioritások listájához legalább még egy prioritást hozzátűzni. Az új technológiák előmozdításáról van szó. Azt gondolom, hogy ezzel elősegíthetnénk a kisebb széndiokszid kibocsátást is. Meg szeretném említeni azt a tényt, hogy a bizottsági javaslatban megemlítésre került, hogy a kereskedelmi kvóták kereskedelme nem lesz megengedett. Azt gondolom, hogy ez hiba volna. És jobban tennénk, ha megpróbálnánk megoldást találni annak érdekében, hogy a kereskedelmi kvóták rendszere szerepelhessen a programban és annak érdekében, hogy ezek a projektek is befogadhatóak legyenek. Köszönöm. Uh, very much. Uh, Nikos Krizohelos. Köszönjük. Következő kollega. É, kollega. Igen, köszönöm. Elnök asszony, Bostinári úrnak is köszönettel tartozunk, hiszen valóban jó volt vele együttműködni ez ügyben ez idáig. Nagyon fontosnak tartjuk, tartom, hogy amikor a kohéziós alapról beszélünk, akkor a megújuló energiaforrásokat ne hagyjuk figyelmen kívül, hiszen a széndiokszid kibocsátást így lehet a kohéziós országban jelentősen csökkenteni az emberek otthonainak hűtése és fűtése ezen régiókban különösen sok energiát építhet fel. A fenntartható megoldás a kohézió részét kell, hogy képezze. Natura 2000 esetében pedig a befektetés lehetőségek nagyon fontosak. Ezt nagyon köszönöm Bostinánő országnak. A kohéziós országokban a biodiverzitás szempontjából ez igen fontos arról nem is beszél, hogy az unió területének egy jelentős részét fedik le ezek. A a rehabilitáció kérdése e, is jó, hogy szerepel a szövegben. A gazdasági nehézségekkel küzdők e, helyzetét e, egyre több szakpolitikában meg kell jeleníteni, ezért ezt üdvözlöm. A környezet védelem, illetve a, a vidék védelme, a tájvédelem nagyon fontos, illetve az, hogy különösen nagy szerepet kapnak az olyan területek, mint például, olyan területek, mint például a szigetek. Az regionális és önkormányzati szint administratív kapacitása eh, olyas valami, amire nagyon oda kell figyelnünk, hiszen hogyha nem fejlesztjük ebbéli képességüket, fejlesztjük a kapacitásukat, akkor bizony meggyűlik majd a bajuk a végrehajtással, és így nem tudjuk eh, nem tudják nyújtani azt, amit várunk tőlük, tehát mindenképpen meg kell erősíteni ezt a területet. Ezen kívül nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk arra is, hogy a dolgok sorrendisége megfelelően alakuljon, az időzítés, mert itt arról beszélünk, hogy a régiók a partnerségi megállapodás szerves részeként kell, hogy megjelenjenek, hogy valóban eh, hallathassák a hangjukat, hiszen tudjuk, még a múltban már megtanultuk, hogy egyes tagállamokban egész egyszerűen nem olyanok a hagyományok, hogy be tudják vonni ezeket a szereplőket, már pedig fontos, hogy minden szint eh, véleménye meghallgatásra találjon. Egy magatartási kódex lehet ennek a megfelelő eh, eszköze. Olyan eh, régiókat külön meg kell említeni, ahol kötelező érvényel szerepel ez a fajta együttdöntésű, ha úgy tetszik, eljárásrend. A közlekedési infrastruktúra szerepét nem lehet alábecsülni. Ezzel a fenntartható mobilitás irányába kell elmozdulnunk, amely egyébként az Euró, modern európai közlekedés egyik legfontosabb elvárása. Nem csak autópályákról, nem csak vasútvonalakról van szó, hanem a kerékpározás, a gyaloglás szerepét is erősíteni kell, hiszen ez a mobilitás fenntartható módszere, ezért ezt meg kell említeni. A kritériumok tekintetében a kérdés az, hogy a kohézió és a regionális fejlesztés szempontjából mennyire működnek ezek a mércék, ezek a jelzőszámok, mennyire jelenítik meg a kohézió fenntartható jellegét. Mechanikusan nem szabad ilyen mérőszámokat használni, hiszen azok könnyen semmit mondóvá válhatnak. A közös politika hatájával kapcsolatban arról kell megbizonyosodnunk, hogy az infrastruktúrális beruházások nem csak a nagy autópálya építésekre koncentrálódnak, fontos, hogy a határon átnyúló dimenziós megjelenjen a közút és egyéb közlekedési formáknál egyaránt. Az épületek hűtése, fűtése, tudjuk, hogy mennyire problémás terület. Európai Emissziókereskedelmi Rendszer, amely már működik, és fontos szerepet kap, az ETS piac, emissziókereskedelmi piac szempontjából fontos, hogy nehogy rossz üzenetet küldjünk a piac számára. Még egyszer mondom, itt a fenntarthatóságot kell szem előtt tartani. Még valami, amit ma délelőtt hallottam, mi a statisztikai alapot használunk arra, hogy a teljesítményt mérjük, hogy eldöntsük, hogy egy ország a kohéziós alapra támogatására érdemese támogathatónak minősül-e, hiszen a gazdasági válság megváltoztatta jelentősen a helyzetet, átrendezte az európai gazdasági helyzetet, ezért nem lehet a válság előtti számokat reálisan felhasználni egy célra. We move now to speaker. Egy e-mailt kaptam elnök asszony, amelyben írta nekem, hogy a jelentés jelenlegi formáját támogatja, és esetleg majd eh, további módosítókkal járulna hozzá a szövegemhez. Tomás Poremba az első hozzászóló. Ja. Köszönöm, elnök asszony. Először is a ahogy azt Bostinárő úr megközelítéséből láthatjuk, az ECR frakció általánosságban egyetért vele. Úgy véljük, hogy a fő csapás iránya a jelentésnek támogatható, vannak azonban a részletkérdések, amelyekkel nem teljes mértékben értünk egyet, erre vonatkozó módosító indítványokat fogunk benyújtani. Tudjuk jól, hogy a közlekedési alap támogatója ön. Mi azonban úgy véljük, hogy a kohéziós alapoknak nem, írá, nem ilyen orientációra van szükségük. Szerintünk ez a nemzeti borítékokat csökkenteni. Ez az alap tehát a nemzeti borítékok csökkenének, amelyeket az egyéni kedvezményezettek, az a tagállamok jobban tudnának felhasználni. Ez lenne az első megjegyzésem másodszorban. Aggodalommal figyeljük azt a tendenciát, hogy a kohéziós alap háttérbe szorul a Brüsszelből irányított tematikus eh, alapok irányába vagy javára. Úgy tűnik, hogy a kohéziós alapokhoz tartozó kérdéseket tematikus alapokba e, szervezik ki, amelyet aztán Brüsszelből koncentráltan irányítanak. Számunkra ez nem jó változás. Az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság, amelyet az Európai Bizottság e, propagál, szerintünk a a low emission és a low carbon megfogalmazása, hogy az angol terminológiát használom, nem egészen ugyanaz. Nem csak a túlzott költségeket eh, hagyta figyelmen kívül az Európai Bizottság, hanem a szubszidiaritás elvét is. Általában véve egyetértünk a három alapvető eh, pillérével a jelentésnek, de megpróbáljuk majd Postinári urat meggyőzni arról, hogy mi módosítóink is támogatásra érdemesek. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönöm Bostenő úr munkáját. Valóban pragmatikus összefoglalója annak, hogy hogy áll a helyzet és merre tovább. Két olyan terület van, ahol nem a recesszió és a megszűjtások ellenére sem engedhetjük meg magunknak, hogy ne költsünk több pénzt, az egyik az oktatás. Ha valóban intelligens, fenntartható gazdaságra törekszünk, akkor az oktatásra kell nagyobb pénzeket fordítanunk, az energia a másik, energia nélkül ugyanis nincs ipar. Szélesebb értelemben véve vannak Európa 2020-as céljaink, Európa 2050-es céljaink, amelyek végrehajtását, megvalósulását természetesen vetnünk főként a megújuló energiaforrások terén az észak-európai országok példamutató, jó példával járnak elő, elő, hogy valóban ezt el lehet érni, függetlenül attól, hogy hány, hány e, ilyen megújuló eh, energiaforrást használunk, e, a hagyományos energiaforrásokat nem felejthetjük még teljesen el. Az elmúlt napokban a harmadik szinten volt egy az európai gázhálózata eh, kapcsolatos kiállítás. Tudnunk kell, hogy a gáz továbbra is fontos szerepet fog játszani. Ugyanis minél nagyobb, eh, minél több gázt tudunk kitermelni Európában, annál jobban jár az európai gazdaság másodszorban. A csepp folyósított, eh, folyékony földgáz egyre nagyobb szerepet játszhat, és a frakkolásos palagáz kitermelés is egyre jobban előtérbe kerül. Ahogy tehát az bármennyire is vitatott kérdés ez egyébként környezetvédelmi szempontból, ahogy a technológia fejlődik, kevesebb környezet kárral, inkább mint több környezeti kárral érdemes vagy kellene kitermelni a gázt, hogyha ehhez az infrastruktúrát megteremtsük, akkor nem csak az Európa 2020-as csúcsokat, célokat tudjuk elérni, hanem egy versenyképes európai gazdaságot is tudunk építeni, jövőre már 28 tagállammal. Nice support. Thank you very much. Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm. Olbricht úr. Nos, egy-két gondolatot szeretnék kiemelni. Először is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, nagyon egyértelmű üzenetet közvetített, és azt hiszem, hogy a vita során láthattuk, hogy nagyon sok a félreértés. Hogyha jól értem, akkor a jelentéstevő arra hajlik, hogy ebben a részben ellenezze a Connecting Europe stratégiáját, már ami a kohéziós politikát illeti, ha jól látom a dolgokat. Ez azonban eléggé kivételes, hiszen egy olyan alapról beszélünk, amely csak Európa egy részét illeti, és ez nagyon fontos, Azért, mert ez egyrészt csak a kohéziós országok számára esedékes. A két külön szintről beszélünk, a nemzeti és a regionális szintről. Definíció szerint tehát nem regionális alapról van szó, hanem nemzeti alapról. Ez az egyik jellemvonása ennek az alapnak, tehát definíció szerint fölhasználható regionális szinten, de a nemzeti szintű adatok alapján hozták létre és határozták meg, és ez nagy különbség ezen alap és a strukturális alapok között. A régiók megerősítése ezen alap keretében egy érdekes gondolat, de óvatosan kell kezelni. Ezen országokban, ahol, bizony, ahol nem mindig vannak régiók, azaz nincsenek adminisztratív testületek, közigazgatási testületek, Gondolok itt Magyarországra. Vannak olyan régiók, ahol nincsenek közigazgatási testületek, vagy Romániára gondolhatunk. Tehát ez az egyik jellemvonás ennek az alapnak. Fontos azonban a kapcsolat ezen alap és az fejlettebb országok infrastruktúrális problémája között. Érdekes lenne meghallgatni a bizottságot, hogy mit gondol erről. Azért, mert a jelentésben ez nagyon is kapcsolódik a kohézióról. Van egy olyan cikkely, amely kimondja, hogy az alapvető szolgáltatásokat illetően az infrastruktúrába, illetve a számítástechnikába történő beruházás tiltott. Miért? Azért, mert van az úgynevezett Connecting Facility, ez pedig azt jelenti, hogy a kohéziós alapokból az úgynevezett kohéziós országokba kell a pénzforrásokat folyósítani. Ezt az RDF-ből nem tehetjük meg, de a Connecting Europe-ból igen. A fejlettebb országok elég határozottan reagáltak erre, és ez jól mutatja, hogy az a beruházás, ami a kohéziós alapokból származik, illetve átmegy a Connecting Europe-ba, vajon ezt a fejlettebb országok észre, régiók felhasználhatják-e, vagy sem? Kérdésem tehát, tehát hogy a kohéziós alapok nélküli részben akarjuk, hogy a fejlettebb régiókban meglegyen ennek a párja. Itt konkrétan az energiáról és az infrastruktúráról van szó. Szóval nem véletlen, hogy a jelentéstevő a kohéziós alapot, illetve az energiát összekapcsolta. Ez egy elég szokatlan kapcsolat. Az RDF e keretében ott van az energiahatékonyság, hogyha ezt áttesszük a kohéziós alapokba, akkor egyértelműen meg kell osztani, hogy mi tartozik az RDF-hez, és mi tartozik a kohéziós alapokhoz. Tehát amikor a Connecting Europe-ról beszélünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ezt nem lehet a nemzeti borítékból kivenni, de mi a helyzet a Connecting Europe többi részével. Energia, információ, illetve a felettebb országok infrastruktúráját illető tiltással mi a helyzet. Hogyha Magyarországot veszük példaként, a Maastrichti szerződés eredményeképpen egy döntés, egy nagyon fontos döntés született, makrogazdasági, makroregionális szankciók. Ez az egyetlen olyan alap, amely ilyennel rendelkezik, és ugye most Magyarországon ezt érvényesítették. Tehát óvatosnak kell lennünk figyelembe véve, hogy a makroregionális kondicionalitást ellenőrzzük, és ez benne van a kohéziós alapokban. Tehát a kérdésem a jelentéstevőhöz az, hogy hogyan lehetünk következetesek, ellenezvén a makroregionális kondicionalitást, összefoglalva. Köszönöm a jelentéstevőt, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját, és azt hiszem, hogy itt a fejlettebb országokra is oda kell figyelni, bár a kohéziós alap nem őket tűzik ki célul. Commission, please. Köszönöm szépen az Európai Bizottság kap, képviselője kapja meg a szót. Director General, the floor is yours. Igazgató úr, ne habozzon, öné a szó. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Valóban kiváló munkát végzett az Európai Bizottság vonatkozó javaslatával kapcsolatban. A kohéziós alapokról beszélünk, ugye? Örülök annak, hogy a bizottság javaslatának fő elemeit ő is átveszi. A módosítók alapján úgy érzem, hogy a következő kérdések merülnek föl. Az első azt illeti, hogy mit lehet és mit nem kezdeni az európai kohéziós alappal, illetve a kapcsolt erőművek, hő és villamos energia kapcsolt hőtermelésű erőművek, illetve a távfűtés lehetősége szerepelhet-e például. Nos, e tekintetben valóban lehet világosabban fogalmazni azzal kapcsolatban, mit lehet és mit nem finanszírozni. Ugyanakkor fontos, hogy az uniós alapok az európai emissziókereskedelmi rendszer hatékonyságát ne ássák alá. Ezért az emissziók kereskedelmi rendszer alá tartozó létesítmények eh, kapcsolatos projektek támogatása egész egyszerűen értelmetlenek tűnik számunkra, hiszen így szembe mennénk az ETS céljaival. Ezért ezt nem tartjuk kívánatosnak, ugyanakkor, ahogy azt említettem, ez nem zárja ki azt, hogy eh, finomítsunk a szövegen, miszerint a kapcsolódó infrastruktúrás beruházások támogathatóak. Mire lehet használni a kohéziós alapot? Merült fel tehát a kérdés. Az energia eh, hatékonysági beruházások eh, az épületek terén. Egyetértünk eh, Bosztináró úrral az ügyben, hogy az energiahatékonyság fontos cél. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy különbséget kell tenni a különböző eh, alapok céljai között. A kohéziós alap, illetve az ERFA között EFA distinkciót eh, látunk. A szerződés fekteti le annak az alapját, hogy mi a feladata a kohéziós alapnak, a transeurópai hálózatok, a, a közlekedési infrastruktúra, a környezetvédelem, főként a környezetvédelmi jogszabályok, uniós környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása, amire koncentrálnia kell. Úgy érezzük, hogy a kettő között tehát egy ilyen elválasztó vonalnak léteznie kell, amely a mi javaslatunkban szerepel. A tagállamok az ERFA allokációból tudják teljesíteni az energia hatékonyság beruházásokat az épületekben, ha kohéziós alapból is eh, megengedjük ezt, akkor ezzel úgymond felhigulhat a kohéziós alap, és nem arra koncentrálna a kohéziós alap, amire a szerződés őt szánta. Ezért fenntartásunk van e tekintetben. Egy-két másik kérdés is fölmerül még. Natura. 2000-re kapcsolatban a 8-as módosítóra gondolok. Szerintünk ez szükségtelen, mert a biodiverzitás védelme és helyreállítása problémát jelenthet az értelmezés során, ezért Szerintünk szükségtelen kiegészítés ez. Aztán a 10-es és 11-es módosítóval kapcsolatban osztjuk az előadó véleményét, de ahogy azt önök is tudják, az előzetes kondicionalitás, amely négyes mellékletben szerepel a közös rendelkezéseket tartalmazó rendeletben, tehát ez egy általános elvárás. Az erfából is lehet egyébként ezt a fajta akadálymentesítést támogatni. Ez a fajta eh, előzetes kondicionalitás biztosíthatja azt, hogy minden beruházás során figyelembe veszik ezt a eh, normát és kritériumot, ami az akadálymentesítésre vonatkozik. A Connecting Europe eszközzel kapcsolatban csak hangsúlyozni tudom, hogy az Európai Bizottság a DJ Move kollégáival, illetve az előadóval megpróbál majd egyeztetni annak érdekében, hogy a megfelelő mechanizmusok legyenek arra, hogy a Connecting Europe eszközhez át csatornázott 10 milliárd megfelelően elköltésre kerülhessen. ma a kohéziós alap, illetve a Connecting Europe eh, eszköz közötti kapcsolat illeti, itt egy 10 milliárdos elcsoportosításról van szó, aminek az a lényege, hogy ugyanolyan beruházásokra használják fel a közlekedésen belül, mint amire használták volna a kohéziós alapon belül, de ez célzott így az uniós prioritásoknak megfelelően. Ezen kívül a Connecting Europe eszköz másfajta beruházásokat eszközöl vagy támogat, ahogy azt Albrecht úr is mondta. Ez egy olyan érv, amely indokolja, hogy az alapinfrastruktúrális beruházásokat a fejlettebb régiókban miért ne tegyük támogathatóvá. Ugyanakkor mi úgy érezzük, hogy a, az ERFA felhasználását korlátozni érdemes a fejlettebb régiókban ilyen alapinfrastruktúrális beruházásokra vonatkozóan. Erre majd egyébként majd kitérünk akkor, amikor visszatérünk az ERFA rendeletre. Ennyit szerettem volna elmondani ezen a ponton. Köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Bostinelli úr, le szeretné zárni a vitát? Igen, természetesen. Először is Szeretnék visszatérni néhány olyan pontra, amelyeket eh, tisztelt kollégáim felvetettek, és utána pedig eh, szeretnék visszatérni a bizottság megjegyzéseire is. Mindazokra a pontokra, melyeket a főigazgató úr megemlített. Az első pont. Macóni asszonynak szeretném ezt mondani. Biztos vagyok abban, hogy az együttműködés folytatódik, és további megfontolásokat mérlegel majd, amelyek kompatibilisek a kohéziós alap céljaival. Manescu asszony említette azt, hogy támogassuk a KKV-ket. Az én javaslataim erre irányultak. A kohéziós alapokat szeretnénk mm, megnyitni az energiatakarékos házak számára, illetve a hűtés-fűtés új generációs berendezéseinek installálására. Amíg Erosz urat illeti a zöldek képviseletében, köszönöm szépen a kitűnő együttműködést, amelyet alkalmunk volt folytatni. Egyetértek véleményével, illetve nagyon sok felvezett gondolattal. Vannak a korlátok, amelyek a, a kohéziós alap lehetőségein túl vannak. Vannak olyan problémák, amelyeket nem tud megoldani a kohéziós alap. Folytani fogjuk a közös munkát természetesen, és egyetértek önnel abban, hogy az administratív kapacitások, és jelentésem külön kiemeli ezt a részt, Feltétlenül szükség van a partnerségi szerződősekre, az etikai kódexre, annak érdekében, hogy drasztikus és folyamatos módon lehessen az intézményi kapacitást, az adminisztratív kapacitást növelni, mégpedig nagyon sok tagországban. Ez a legjobb módja a beruházásoknak, nem csak ami az abszorciós kapacitást illeti a jövőbeni programozási időszakban, hanem annak érdekében is, hogy a kohéziós politikából profitáljanak a polgárok, a különböző városok, illetve önkormányzatok Porámba úr megjegyzéseire visszatérve. Nem vagyok a CEF fanatikus védője, akik pont az ellenkezőjét gondolják rólam, de nem én vagyok a gonosz. Martin úr is hasonló véleményem van, mint én. Én el tudom fogadni a lehetőséget a 10 milliárdról, hogy ezt a Connecting Europe eh, eszközre fordítsuk. Meg kell nézni ezt, hogy a tagországok hogyan fogadják majd azt, hogy a 10 milliárd jelentős mértékben csökkenti az ő nemzeti költségvetéség, illetve nemzeti eh, allokációikat. Ettől elesnek, és nem számíthatnak erre a projektek megvalósításánál, ami pedig Olbricht kolléga megjegyzését illeti, visszatérek a Connecting Europe Facility-re. Itt a határokon átnyúló projektekről is szó van, a bizottság tudja azt, hogy a konnektivitás a határokon jelenleg eh, elég szerint szinten mozog, és ezen javítani kell. Éppen ezért a kohéziós alap hozzá kell, hogy járuljon a tagországok közötti jobb összeköttetésekhez. A tagországok általában a saját országaikon belüli részekre összpontosítanak, és nem a határok közelében történő befektetésekre. Éppen ezért Lengyelországban a valóság pont az ellenkezőjét bizonyította be. Szorosan szeretnék a MU főigazgatósággal együttműködni, kollégáimmal együtt, annak érdekében, hogy ezeket a problémákat meg tudjuk oldani, illetve biztosítani tudjuk azt, hogy az a pénz, amit elveszünk, visszakerüljön a befektetésekhez, mégpedig hasonló mértékben, hogyha a minőséget és mennyiséget vizsgáljuk. A tagországoknak beleszólásuk lesz Ebben a folyamatban lesznek kapacitásaik a projektek implementálásánál, amelyek megfelelnek a, a CF feltételeinek. Aki előbb érkezik, előbb kap lehetőséget, elvet el kell utasítsuk. Én támogatom a versenyhelyzetet és a versenyképességet, de ezzel egy időben nagyon fontos nem megfelelkezni arról, hogy a szolidaritás a kulcs a kohézióhoz. A versenyképességi jó, de kizárólag akkor, hogyha mindezt szolidaritás kíséri. Vannak olyan tagországok, amelyek aggódnak amiatt, hogy jelenleg nem tudnak eh, felkészülni a DJ Move projektjeire, annak érdekében, hogy befogadható projekteket tudjanak benyújtani. Folyamatos a vita a DG Move és a DG Regio között. Később ki fogok dolgozni egy kompromisszumos módosítót, amely ezzel a problémával foglalkozik. Ami Nikolász Martin úr megjegyzését életé. Nem csak az én elképzelésem, az, hogy vonjuk be az energiatakarékos házakat, illetve a támogatásukat ebbe a folyamatba. A tanács ugyanezt támogatja. Nagyon sok tagországban hajlandóság mutatkozik meg a kohéziós alapokhoz való hozzáféréshez. Közép- és Kelet-Európa számára ez jelentős probléma. Nagyon fontos, hogy vegyes generációs erőművek valósuljanak meg, hiszen a tagországok között a helyzet más és más, más az éghajlat, mások az éghajlati viszonyok. Tehát nagyon fontos a uh, három generációs uh, erőművek létrehozása, hogy ebből a tagországok profitálhassanak, és a közösségek is. Hát én megpróbálok közös megoldást találni a bizottsággal, mégpedig úgy, hogy eh, ez ne károsítsa az ETS-t. Szeretnénk támogatni a tagországokat, hogy hozzáférhessenek a kohéziós alapokhoz, amennyiben azt gondolják, hogy ez egy fontos terület. Azt gondolom, hogy mindez rendkívül fontos, és nem szeretnék senkit kihívni, El tudják képzelni azt, hogy nagyon sok tagország el fogja tudni érni a 2020-as stratégia céljait, illetve kifizetni a szabálysértési eljárás bírságait, amennyiben nem érik el a célokat, anélkül, hogy beruházásokat folytatnának. Romániában, csak köztársaságban, Szlovákiában, Magyarországon, Lengyelországban ez realis, realisztikus? Én nem gondolom, hogy ez így volna. Nagyon fontos közös megoldást találni, azért, hogy rugalmasak lehessünk, de tagországoknak lehetőséget kell biztosítani a kohéziós alapokhoz való hozzáférés, amennyiben ezt szeretnék tenni. Ugyanez a helyzet a távfűtéssel kapcsolatban. És itt is nagyon fontos, hogy ne legyenek átfedések, a regionális fejlesztési alap eszközeivel. Nagyon fontos a közösségeket hozzásegíteni ahhoz, hogy a kohéziós alapokat felhasználják az energia megtakarítás érdekében a házakban. A jelenlegi szabályok mellett ez nem lehetséges. Ami pedig a Natura 2000-et illeti, a biodiverzitást helyre kell állítani. Általában a biodiverzitás általános utalás történik, a Natura 2000 pedig egy külön-külön jól körülhatárolt terület. Ezt különböző megoldásokkal kell megvalósítani. Mindenki ismeri a jelenlegi valóságot. A jelentés bebizonyította azt, hogy az Európai Unió nem tudta a célokat megvalósítani a biodiverzitás területén. Azt gondolom, hogy legalább lehetőséget kell biztosítani a változáshoz, és a Natura 2000 a nagyobb problémának csak egy kis részét képezi. Ennyit szerettem volna elmondani. A bizottság segítőkész volt, és politikai támogatás is megmutatkozott itt a parlamentben, illetve a tanácsban is. A Dán soros elnökség szintén hajlandó volt a legfőbb elgondolásokon együtt dolgozni, illetve a parlamentben a képviselők is folyamatosan támogatták ezt a projektet, és úgy érzem, hogy egy pozitív, jó, kicsengésű jelentés születhet, amely a kohéziós politika céljait valósítja meg. Köszönöm szépen. Köszönjük, Bostinán úr! 12-es napi rendi pontra lépünk tovább. Az Európai Szociális Alap témaköre Maria Irigoyen Perez a vélemény előadója. Muchas gracias, presidente. Celebro que pongamos cara a los fondos. Köszönöm, elnök úr. A szociális alap, a kapcsolatban a munkavállalókra próbáljuk helyezni a hangsúlyt, és ezen jelentésen keresztül, amely lehetőleg remélhetőleg minél hamarabb, legalább angolul rendelkezésre áll, majd ezt elérhetjük. A módosítók benyújtásának a határideje május 8-a. Kedves kollégák, hogyha megengedik, akkor szeretnék rátérni egy-két olyan kérdésre, amely felmerült ezzel kapcsolatban, és felvázolnám, hogy mire fogunk koncentrálni a módosító indítványokban, mielőtt elküldeném őket a fordítóknak az árnyékelőadók és a kollégák segítsége nélkül nem juthatunk volna el idáig, nem is beszélve a civil szervezetek eh, véleményéről, hiszen ezek nélkül nem tudnánk biztosítani azt, hogy az Európai Szociális Alapot hatékonyabbá eh, tegyük. Először is az Európai Szociális Alapnak megfelelő finanszírozásra van szüksége, hogyha a kitűzött célokat valóban elkívánjuk érni, hogy a társadalmi, szociális kihívások, különbségek, munkaerőpiaci hiányosságok problémáit megoldjuk, illetve munkahelyeket tudjunk vele teremteni Európában, segítsük az emberek át- és továbbképzését annak érdekében, hogy újra a munkaerőpiacra kerülhessenek. Az Európai Szociális Alapon belüli agrár élelmiszeripari program is ezt a célt szolgálhatja. Fordulok az Európai Bizottsághoz ez ügyben, kérem számoljanak be a legfrissebb fejleményekről, mi szerint ez lehetséges-e, avagy sem. Ezen kívül szeretnénk, ha a szociális alap rugalmasabban alkalmaz, lenne alkalmazható, a tematikus koncentrációnak is rugalmasnak kell maradnia, hiszen az alap céljaihoz kell igazodnia, annak érdekében, hogy minden egyes tagállam sajátosságait és egyéni igényeit figyelembe vehessük. Javasoljuk a rugalmasság növelését tehát azáltal, hogy négyről hatra növeljük az elsőbségi területek prioritások számát, illetve a százalékok átrendezését javasoljuk. Az érdekelt érintett szereplők helyi szervezetek, önkormányzatok, civil szervezetek eh, véleményeit meg kell hallani, meg kell hallgatni a programok elkészítése során. A pénzügyi szabályok terén pedig következetességre és állandóságra van szükség. Gondolok egyébként itt nem csak bőven van mit javítani a rendelet 118-as és 120-as vonatkozó cikkén. Főként a fejletlen régiókban nem szabad kihagyni a folyamatból a civil szervezeteket, az átmeneti régiókban szintén van még tennivaló etéren. az alacsonyabb szintű regionális szerveket, a vidéki területeken aktív szervezeteket is eh, be kell vonni a programok kialakításába. Ami a százalékokat illeti a fenntartható városi fejlődés terén, szeretnénk, hogyha a szociális alap segíteni a fenntartható fejlődést, beleértve a régiók közötti összeköttetések javítását annak érdekében, hogy gazdasági és környezetvédelmi céljainkat elérhessük, amikor városi, illetve eh, város környéki agglomerációs eh, régiókkal van dolgunk. Végezetül szeretnénk egy-két új elemmel kibővíteni ezt a szöget, például a nemies egyenlőség szempontjaival, a diszkrimináció elleni harc szempontjaival, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok eh, védelmével, nem is beszélve a hátrányos helyzetű régiókkal. Remélhetőleg a május 8-a ülésre legalább angolul elérhetővé válik majd az anyag. és 31-én lesz a módosítók benyújtásának a végső határideje, és június közepén fogunk szavazni erről a jelentésről, vagy véleményről. Köszönöm. Az első árnyék előadónak adom meg a szót. Lukasiewska asszonynak, hogyha jól értettem, a, jól ejtettem a nevét. E, podziękować pani sprawozdawczyni za e, wykonan. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm a jelentéstevő munkáját. Hangsúlyozni kívánom, hogy egyetértek a jelentéstevővel a felmerülő kérdések nagy többségében. Ezek rendkívül fontosak, mind a mi szakbizottságunk mint pedig a kedvezményezettek szempontjából, illetve az eredmények szempontjából is, amit elvárunk az Európai Szociális Alaptól. Az Európai Szociális Alap alapvető eszközzé válik a szegénység elleni harc, elleni küzdelemben, illetve a szociális struktúra különbségeinek leküzdésében. Véleményem szerint az emberi, a humán potenciálba kellene ezzel az eszközzel beruháznunk, magas szintű foglalkoztatást és szociális befogadást biztosítani az Európa 2020 keretében. Tehát véleményem szerint ezek olyan erőforrások, amelyeket az új munkahelyek teremtésére kellene fordítani, illetve a fenntartható fejlődés biztosítására. Azáltal, hogy bevonunk a munkaerőpiacra idősebb, idősebbeket, fiatal munkavállalókat és nőket, hiszen csak akkor beszélhetünk az Európai Szociális Alap eredményeiről. Fontosnak tartom azt is, hogy az értékelést, illetve az alap működését javítsuk, ugyanígy az eredményeket. Hogy ne feleslegesen költsük a pénzt. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy nagy mértékben kiaknázzák ezeket a, ezeket a forrásokat, azonban szeretnénk eredményeket látni a munkaerőpiacon, méghozzá úgy, hogy új munkahely, munkahelyek születnek. Egyetértek a jelentéstevővel, szükség van egy rugalmasabb megközelítésre, az Európai Szociális Alap forrásainak alokálására. Folyamatosan hangsúlyozzuk ezeket az aspektusokat az eszmecserék során a szakbizottságban, és véleményem szerint rendkívül fontos az, hogy figyelembe vesszük, figyelembe vegyük az egyes régiók különleges tulajdonságait, hiszen nincs egy egységes megoldás. Nem lehet egy egységes megoldást ráhúzni az összes régióra. A merev allokációs modellek nem teszik lehetővé azt, hogy azokat a régiókat támogassuk, amelyeknek szükségük van ilyen segítségre. Az új programozási időszak alatt külön figyelmet kell fordítanunk erre az aspektusra. Fontos, hogy a négyes cikkeit kiegészítsük egy erre vonatkozó mondattal, tehát a tematikus koncentrációra gondolok, valamint a finanszírozás vonatkozó harmadik cikkelynek egy kicsit konkrétabb, konkrétabbnak kellene lenni, meg kellene vizsgálni a prioritásokat, és egyértelműen meg kell határozni, hogy milyen fellépésekre van lehetőség annak érdekében, hogy valóban eredmények szülessenek. Aztán a mutatók, az indikátorok, ez is rendkívül fontos, hiszen az emberi tőke programról beszélünk, és látjuk, hogy mennyire fontos az, hogy megfelelő mutatókat válasszunk ki, és valóban hangsúlyozni tudjuk a hatékonyságot és az egyéni támogatási formákat. hiszen így tud csak eredményeket produkálni. A statisztika nem vette figyelembe az egyes régió különleges jellemvonásait, Ennek eredményeképpen előre meghatározott merev mutatók születtek, ezek nem segítenek a gyakorlatban. Nem látunk szisztematikus megoldást például a továbbképzés, a szakképzés területén. Semmilyen ösztönző nincs a munkadó számára arra, hogy gyakornokokat fogadjanak el, és ez az egyik legfontosabb mutató, az emberi tőke program keretében, illetve az eredmények értékelésében. Amikor megvizsgáljuk ezt a jelentést, és jobban átlátjuk a részleteket, akkor módosítókat fogunk benyújtani. Úgy érzem, hogy a módosítóim arra fognak irányulni, hogy megerősítsék az Európai Szociális Alap hatékonyságát. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Schröter asszony következik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Attól tartok, hogy maga a szöveg még nem érhető el számunkra élvezhető nyelven, így erről nem tudok most nyilatkozni, de árnyék előadó társaim már egy-két kérdést felvetettek. Lássuk először is a programozás kérdését. A 4-es hmm, 43-as cikk alapvetően nem tartozik, ebben tettém, alapvetően nem tartozik az ESA hatája alá, ezért javasoltam azt, hogy ne menjünk most bele a beruházási prioritások kérdésébe, még hogyha eh, fel is 4,6-ig felül is szalad az összeg, akkor is eh, egyes régiókban a szegénységcsökkentésről beszél, a munk, a, akkor az foglalkoztatásügyi szakbizottságot sem hagyhatjuk, nyilván ők is szót kérnek majd, akkor már 8 vagy 9 prioritásról beszélünk. És hogyha ebből a hatot ki kell emelni, akkor megint a szegénység csökkent és szegénység elleni harcot kell kihagyni. Ez így nem megy. Tehát akkor inkább azt a megközelítést alkalmazzuk, hogy menjünk el a témák szintjére, és vizsgáljuk meg azt, hogy az ESA a 11 tematikus célkitűzésre hogyan adhat választ. Ez azt jelenti, hogy az érintett régiók is elkülönítenek pénzeket a 9-es cikkben szereplő fő tematikus területekre. A társadalmi eh, befogadás, az oktatás, képzés, élethosszig tartó tanulás. Ezt kellene szerintem támogatnunk. De a régiók esetében 16 befektetési vagy beruházási prioritás van. Van bizonyos fokú rugalmasságunk tehát, azzal kapcsolatban, hogy a régiók hogyan tudják megtalálni a számukra a legjobban megfelelő megoldást. A szociális alap és az ERFA, tehát az ESZA és az ERFA esetében miért kellene különböző módszereket alkalmazni? Nos, vannak ezzel kapcsolatban tehát nekem bőven ötleteim, amiket majd meg is küldök önnek, kollégina, amint megkapjuk magát a szöveget. Én magam is konzultáltam jó néhány érített szervezettel, és a jó szociálpolitikát van egy-két ötletem, hogy hogyan tudjuk jobban elérni Európában. Ezt majd elküldöm önnek írásban. Másodszorban a partnerség kérdéséről hadd szóljak pár keresetlen szót, itt a hatos cikkre gondolok. Az Európai Bizottság képviselőjét keresném, a, nem tudom, a Digirigio képviselő itt van-e, hiszen az önök megközelítését kérdezzük meg. Az egyes cikkben mi történt pontosan? Azt kell, hogy mondjam, azért, hogy a partnerek egy szinten beszélhessenek az igazgatással, az adminisztrációval, és ott, ahol a partnerek egy kis büróval, egy kis irodával rendelkeznek, ott elkezdhetik az előkészítést, azért, hogy az adminisztrációval egy szinten lehessenek. Ezekben az esetekben jól működik a partnerség, más esetekben nem. A bizottság ezt megértette, Éppen ezért egy egyszerű finanszírozási javaslatot tett, ez remek, de utána mit javasolt? az hangzott el, hogy mindezt a különböző prioritásokból kell finanszírozni. Ez teljes mértékben badarság. Ez azt jelenteni, hogy a partnereknek elméletileg minden egyes prioritásnál könyörögniük kéne pénzért, azért, hogy az irodát fenntarthassák, és azért, hogy a teljes programról tudjanak egyeztetni az adminisztrációval. Ez az elejétől fogva bukása van ítélve, éppen ezért szeretném azt, hogyha ezt a részt törölnénk. A kollégám nyilván nem örülne ennek, és káromkodna, de én nem tudom ezt elfogadni civil szervezetektől nem várhatom el azt, hogy különböző helyekhez járuljanak egy adott tagországban pénzért könyörögni azért, hogy elvégezhessék munkájukat, egy olyan munkát, amelyet ők önkéntesen végeznek. Azért, mert mi képviselőként úgy gondoljuk, hogy ez fontos. Éppen ezért azt gondolom, hogy itt törlésre van szükség, a bizottsággal lesznek még ezzel kapcsolatban gondjaink, de máshogy ezt nem tartom megvalósíthatónak. És az utolsó pont, ami fontos számomra, a mutató kérdése. Azt gondolom, hogy itt széles körű vitára lesz szükség. Olbricht úrral is elkezdtük már ezt az regionális fejlesztési alap kapcsán. Fontos, hogy legyen egy általános koncepciónk, vannak azonban más elképzelések is, Mr. Roy és Krél asszony. Sok mindent törölni szeretnének. Ez azt jelenti, hogy a munkacsoportban még egyszer beszélnünk kell arról, hogy a struktúrákat hogyan akarjuk felépíteni, hogyan szeretnénk a teljesítményt megvalósítani. És ettől függ majd az, hogy a mutatóknak milyen szerepe van. Úgy érzem, hogy a mutatók jók egyrészt, másrészt a jogalkotási szinten is meg kell ezeket nézni tartalmi szempontból. Ez pedig azt jelenteni, hogy tartalmi kérdésekről nem esik elég szó. Például kiderülhetne egy mutató alapján az, hogy 64 éves korukig munkát kaptak az emberek. De nem tudom megnézni azt, hogy a mutató alapján, hogy elég pénzt keresnek-e, vagy egyéb segélyekre szorulnak. Ez a mutató így nem alkalmazható, és az sem hangzik el, hogy az adott szerződést nem lehet mondjuk meghosszabbítani, mert lejár illetve egy adott szerződés az ő képzésüknek eh, megfelelő-e, vagy annál alacsonyabb szintű. Tehát az adott személyek száma nem mond semmit a foglalkoztatás minőségéről. Éppen ezért el kell gondolkoznunk arról, hogy hogyan kezeljük a különböző mutatókat. Olbricht úr három lépéssel előttünk jár, ő felismerte azt, hogy az általános rendeletben is vannak problémák, itt különböző mutatók jelennek meg. Néhány mutató azt a célt szolgálja, hogy visszakapjam a pénzemet, mások alsóbb szinteken helyezkednek el, az output indikátoroknak van értelme, hiszen adminisztrációként nem tudom garantálni azt, hogy sokáig maradhat-e valaki a munkahelyén. De én képeztem őt, tehát jogom van a pénzemhez, így kell gondolkoznunk, hogyha megérjük ezt a rendeletet. De vannak más jellegű mutatók is, amelyek nem működnek. Éppen ezért eh, ezt meg kell oldanunk. Ha pedig a jogalkotási jelleget végezzük és vizsgáljuk, akkor tulajdonképpen egy gipszben vagyunk. És nem gondolom, hogy ezt eh, így rendben találjuk. Nem biztos, hogy el fogjuk élni a célunkat. Én pedig amellett szeretnék kiállni, hogy az EU 2020-as stratégiai céljait elérjük. De nem tűnik úgy, hogy minden séma megfelelő ebben a helyzetben. Lambert, ezt szerettem volna neked mondani, le kell, hogy üljünk közösen, a Priority access kapcsán a közös stratégiai keret, a mutatók, stb. témájában egyeztetnünk kell. És ha megnézzük a jogalkotási jelleget, akkor kétségeim vannak, hogy nem emeljük ezt túlságosan magas szintre, és ez sokkal megszorítóbb jellegű és merevebb marad. Köszönöm szépen. Van Nisztároly kolléga parancsoljon. Thank you, thank you very much, um, especially for the... Uh, Köszönöm főként ezt az alapos elemzést, amit az imént hallhattunk a kolléginától. hétvégi munkáját nekünk is, e, munkája nekünk is elküldi, kérem. És annak is örülök, hogy a foglalkoztatásügyi bizottságban aktív képviselőtársam két frontos harcot vív etéren. Ahogy azt ön is említette, a lehető legnagyobb mértékben ugyanazt a rendszert lemes vagy kellene alkalmazni. Hozzáfűznék azonban még egy dolgot. Korábban is feltettem már ezt a kérdést az első eszmecsere során. Kicsi furcsálom, hogy az tagállamok eldönthetik, hogy milyen szinten teljesítenek az ESA-val, illetve az ERFA-val. Hogyha valóban a szinergiára törekszünk, működőképességet szeretnénk, akkor egyforma szinten kell döntenünk. Um, uh, better coordinated on the same level uh, uh, Otherwise, how How can can you you tell? tell to regions or cities? Hogyan mondhatjuk meg a régióknak vagy a városoknak, hogy uh, Európa 2020-as stratégián dolgozzanak, ugyanakkor teljesen más szinten kell, nemzeti szinten egy másik program esetében, ami elméletileg kapcsolódik, eh, teljesen más szinten kell eljárni. Szerintem nekünk regionális szakbizottságként ki kellene mondanunk, hogy e- itt, itt eh, egymáshoz kell igazítani az ESZA és az ERFA szabályokat. hiszen a szakpolitikánk csak e módon lehet valóban jól koordinált. Köszönöm, az Európai Bizottsághoz fordulok, köszönöm, pont van-e hozzáfűzni valója? Természetesen, elnök asszony, van hozzáfűzni valónk, bár sokat nem tudok mondani a módosítókról, hisz nem láttuk őket. De első benyomásom az, hogy ezek segítségével majd e, valóban finomítani, javítani tudjuk magát a szöveget mondhatom azt, hogy várva várjuk már, hogy kezünkbe kaphassuk a szöveget, amint valamilyen e, fordítása e, elkészül ennek. Az élelmiszer segélyprogramokkal kapcsolatban nem mondhatok többet, mint amit a legutóbbi plenárison Strasbourgban Andor biztos úr mondott, miszerint az Európai Bizottság kezdeményezés jogával élni kíván, és konkrét javaslatot fog benyújtani az élelmiszersegély programokra. A jelenlegi program folytatása lesz ez, de más formátumban. Ez legkésőbb a nyári szünet vége után eh, megérkezik ez a javaslat, de ez nem az Európai Szociális Alap részeként, ezért nem az erre vonatkozó rendeletben szerepel majd. meg kell, hogy ismételjem, a legkisebb közös jelzőszámokat kell használni. Ezek azok, amelyekről úgy véljük, hogy meg tudunk állapodni a tagállamokkal a kötelező használat ügyében. Persze vannak prioritás specifikus, illetve közösségi alap specifikus jelzőszámok, amelyek a, közös kereten túlmutatnak az ESA vagy az ERFA rendeleten túlmutatóan ezek konkrétak, nem hisszük, hogy ennél többet kötelező minimumként el tudunk fogadtatni a tagállamokkal a tanácsban. Szeretnénk megtartani a jogi szövegben is ezt a distinkciót, ami egyrészt lehetővé teszi, hogy önöknek is összesített eredményekről számoljunk be az egyes alapok esetében, illetve ezen kívül program, illetve prioritás specifikus és nemzeti szintre kerül a bontásra. Már beszéltünk arról, hogy eh, miért gondoljuk, hogy az SZ-ra javasolt mechanizmus a helyes. Szerintünk a tagállamokat, régiókat nem kérhetjük arra, hogy válasszanak vagy a foglalkoztatás, vagy a szociális befogadás, vagy az oktatás eh, és a foglalkoztatás így között. Mind a három tematikus eh, célkitűzés egyaránt fontos, de természetesen kíváncsian várjuk az önök konkrét javaslatait erre vonatkozóan is. Mint nyilván a foglalkoztatásügyi bizottságtól is kapunk majd ilyeneket. A A 61-es cikkel kapcsolatban annyit mondhatok, hogy ez a cikk emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak, régióknak lehetőségük van arra, hogy az operatív programok végrehajtásának egy részét civil szervezetekre bízzák. Ez egy olyan eh, hatáskörátruházás, ami nem egészen ugyanaz, mint az ITI-ben eh, van, nem feltétlenül kell, hogy területi hatája legyen. Az operatív program egy részét, e, illetve vannak végrehajtását ruházzák át a civil szervezetekre. Ezért fontos, hogy például Spanyolországban a, a, a Vörös Kereszt, nem mindegy, hogy a foglalkoztatás területén, vagy például a, a társadalmi befogadás terén igazából aktív a civil szervezet kapacitását is figyelembe kell itt venni, ezt próbáljuk a 6 2-es és a 6-3-as cikkben ö, megoldani. Ahogy a Schröter asszony is mondta, hogyha teljesen sútba vágjuk a teljesítmény ö, jelzőszámokat, akkor akár az összeset is ki dobhatjuk az ablakon, hiszen mire is használjuk a jelzőszámokat, hogyha a teljesítmény kerethez ez nem kapcsolódik, de Nicholas Martin ezzel kapcsolatban már előttem eh, nálam ékes szólóban nyilatkozott. Like to say. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Agradezco los comentarios que me, me han trasladado. Elnök asszony, köszönöm szépen a kollégák megjegyzéseit, elnézést szeretnék kérni a szövegek még nincsenek meg, és meg fogom ígérni azt, hogy legkésőbb a második májusi hétre ezek elkészülnek, és akkor konkrét pontokról tudunk majd eh, egyeztetni a módosító indítványok kapcsán, amiket be fogok nyújtani. Köszönöm szépen Nyugasánka asszony megjegyzéseit. Itt eh, visszatérünk az eredeti megbeszéléshez. Nagyon fontos, hogy ez a az alap hatékony legyen, hiszen itt az emberekbe fektetünk bele. Ez a legfontosabb prioritás ennek az alapnak. Magas szintű foglalkoztatást szeretnénk teremteni az alap segítségével, és szeretnénk az eredményeket javítani, ez pedig nem könnyű. Ha meg szeretné az ember vizsgálni azt, illetve ellenőrizni, hogy milyen mértékben vezettek eh, ezek az alapok eredményre, sőt, azt mondja, akkor nagyon nehéz, ez nehezen mérhető, az eredmények nehezen mérhetőek. Az, hogy valaki munkát találta vagy nem, hogyha vissza tudtuk vezetni az adott személyt a munkaerőpiacra, akkor ez pozitív, de ez nehezen mérhető. Köszönöm szépen Sőtter asszony a megjegyzéseit. Biztos vagyok abban, hogyha meg lesz ez a szöveg, akkor kiderül majd az, hogy a módosítóim nagy része azon által javasolt irányba mutatnak. Lambert úr, eh, Nisztároly úr, köszönjük szépen az ön megjegyzéseit, nagyon fontos, hogy koherencia legyen az alapok között, és ne legyen átfedés, különösen az Európai Szociális Alapnál ne. Ami pedig a bizottságot illeti, nekik is köszönöm szépen a magyarázataikat, és remélem, hogy a biztos eh, speciális javaslatot készít majd az élelmiszersegélyeknél, és remélem, hogy ez a nyári szünet előtt meg lesz. Köszönöm szépen. So we move now to point Áttérünk a 13-as napi rendi pontra. Ez pedig a három oldalú egyeztetése szóló mandátum. Georgios Stavrakakis az előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 2013-as évi költségvetésről van szó, és a gazdasági és pénzügyi válság próbára teszi a költségvetést. Itt természetesen racionális költségvetési rendeletről van szó, nehéz a politikai keret is ehhez. Úgy érezzük, hogy fontos, hogy a költségvetés konszolidálását a kompenzáció is kövesse más területeken, annak érdekében, hogy a válság negatív hatásait ki tudjuk egyenlíteni. A kohéziós alap itt már bevált, és nagyon fontos, hogy ezt megfelelő eszközként használjuk azért, hogy munkahelyeket teremtsünk, illetve növekedést idézzünk elő. A regionális igényekből kell kiindulnunk. Nem csak a regionális különbségeket kell csökkenteni, hanem az unió teljes fejlődését általában véve. December óta foglalkozik a Költségvetési Szakbizottság a fizetések késekedésével 2011-ben a kohéziós politikában. Ez ahhoz vezetett, hogy nagyon sok kifizetést nem lehet megvalósítani, és ezeket 2012-ben eh, fizetési meghatalmazások alapján kell kiegyenlíteni. November 18-án az Egyeztető Bizottságban én is részt vettem a 2010-es költségvetés kapcsán, és a Költségvetési Szakbizottság hasonlóan a bizottsághoz és a tanácshoz is megfogalmazta a véleményét. Mindez pedig késekedést eredményezett a tanács szintjén. A tanács sikeresen csökkentette a fizetési jóváhagyásokat, és a parlamentnek az volt a feladat, hogy ne okozzon további késekedéseket. Ebben a jelenlegi véleményben aggodalmamnak adtam hangot, mert úgy érzem, hogy kifizetési előirányzatok további problémákat fognak előidézni, és a kohéziós politikára ennek hatása lesz. Remélem, hogy a tanács és a bizottság segíti majd a parlamentet, és sikerül ezeket a problémákat megoldani, azért, hogy ne legyenek további hasonló problémák 2013-ban. Ami a kifizetési előirányzatokat illeti, ez tényleges fenyegetést jelenthet a projektek megvalósítása szempontjából a helyszínen. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy szükség van a kifizetési előirányzatokra az 1B-nél, és a csökkentések nem realisztikusak. A tagországi tervezéssel ez nem áll összhangban, hiszen ők ezt az információt felhasználják akkor, amikor saját költségvetéséket kialakítják. Hát fontos, hogy erősek legyünk, és ami a kifizetési előnyzetok csökkentését illeti, ehhez ne járuljunk hozzá. Meg szeretném említeni azt, hogy a módosítók benyújtásához a határidő május 11-e a kísérleti projektek kapcsán. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevők nincsenek itt, nem tudom, hogy kére valaki szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyszerűen annyit szeretnék mondani Szravekaki szúrnak, hogy egyetértek mindenen, amit leírt, valóban megvannak a prioritások. A 2013-as költségvetési vita kicsit megelőlegezi azt, ami amire az MFF kapcsán számíthatunk. Elnézést, egy kis nyelvbotlás volt, mondja a főszólaló. Tehát az álláspontja egyértelmű, a regionális fejlődés, a kohézés alap az, amely eszközökkel választathatunk a jelenlegi válságra, és segít a legnehezebb helyzetben levő régióknak a nehézségek leküzdésére. Megvannak a prioritások, megvannak az eljárások, és ezek mind megfelelnek Európa érdekeinek. Célunk a kohéziós politika megvalósítása, hiszen így harcolhatunk a válság ellen, és azt hiszem, hogy ezek a politikai lépések egyértelműen körvonalozódtak, nagyon fontos, hogy ezeket érvényesítsük, és hiszen néha a kohéziós politikát megkérdőjelezzük. Elnök, köszönöm szépen, kére valaki még szót, hogyha nem, nem tudom, hogy ki kívánja egészíteni. Stavrakakis úr, igen, köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani Alfonsi úrnak, várom a módosítókat, és azt gondolom, hogy valóban egy nagyon jó tárgyalási alapot kovácsolhatunk a parlament számára a trialógus előtt. Köszönöm, mondja az elnök. Ja, igen, elfejtettem a módosítók határidejét. Május 7-e déli 12 óra. Térjünk át a 14-es napi rendi pontra, ami nem más, mint az Olajnicsak jelentés a transeurópai energiainfrastruktúrák témájában. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az Európai Bizottság által készített dokumentum, amely a transeurópai energiainfrastruktúra projekteket sorolja fel, amely mindannyiunk számára különösen fontos. Ez a projektek végrehajtását és monitoringát rendszer szerűbbé teszi, illetve biztosítja azt, hogy az európai, hogy a, az engedélykiadási folyamat jobban szabályozott legyen. Ez vizsgálja a gáz és olaj ágazatokat ezen kívül. A javaslat 10 kettő prioritást és energia folyosó kialakítását javasolja, e, illetve e, a testfinanszírozásról is szól. Szerintem ez a javaslat ez jó irányba halad, hiszen csökkenti az engedélyek kiadására hoz szükséges időt. Szeretnénk ezt 10-12 e, évről 2-3 évre csökkenteni az infrastruktúrás beruházások terén a profitot a magáncégek zsebelikbe, miközben a költségeket a, a, az állam vagy a közösség mindenképpen az adófizető polgár viseli. Ezen mindenképpen változtatnunk kell már a projektek meghatározása során. Az általam javasolt módosítók célja tehát éppen ezért az, hogy a, azok a a projekteket, amelyek eh, európai érdekeket szolgálnak, eh, megfelelő finanszírozási szinttel segítsük. Közelebbről vizsgálom a gázágazatot is eh, Európában, ebben a véleményben, regionális szempontból. Ezért a gázinfrastruktúra fogalmát viszonylag szélesen fogalmazzuk meg, a cseppfolyósított gázterminálok vagy föld alatti gáztárolók mind-mind ide tartoznak. A gáz egyébként, a földgáz nem megújuló energiaforrás, ugyanakkor a gáz e, még mindig jobb megoldás, mint a szén. Összefoglalásképpen tehát az energiainfrastruktúrális beruházásokat a lehető legegyszerűbb e, eljárásrendel kell végrehajtani minden érdekelt érintett bevonásával, és azt hiszem, hogy a jelentés többé kevésbé követi a bizottság javaslatát. Kalaszka Babinska asszony az EVP nevében. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék én szeretnék köszönetet mondani Nyicsek kollégának, amelyet az imént vázolt fel. Az Európai Bizottság eredeti javaslata valóban igen jó, meggyőződésem, hogy csak úr javaslatai is kiválóak, biztos vagyok benne, hogy a politikai frakciók többségének támogatása elnyerik. Két dolgokra hagy térjek, hadd térjek ki. Először is a, a döntéshozatali folyamat a regionális csoportokban pontosan hogyan alakul, azaz hogyan válasszuk ki az egyes projekteket. A vita során fontos, hogy a csoportok szervezői semmiképpen se szólhassanak hozzá. Az ITRE bizottság előadó is ezt javasolja, hiszen különben összeférhetetlenség alakulna ki. A késedelmek tekintetében, tehát a projektek végrehajtásában tapasztalt késedelmek tekintetében, a közbeszerzések végrehajtásában, ez kinek a feladata ez? az Európai Bizottság javaslatában ezt a kérdést igen általánosan járják csak körbe, nincs konkrét információnk arra vonatkozóan, hogy milyen ere, feltételeknek kell eleget tenni. A tanács azt javasolta, hogy az ilyen részleteket az Európai Bizottság építse be a javaslatába. A tanást ezügyben kivételesen maximálisan támogatom. Ugyanakkor nem az Európai Bizottság feladata ez. Szerintem ez a regionális szervekre tartozik, hiszen ők tudják, hogy mi a helyzet, hogy állnak a dolgok a régióban, ők ismerik a sajátosságokat. Egy módosító indítványt is be fogok nyújtani a regionális és eh, helyi közösségekkel való információcserére vonatkozóan. Ehm, a többi módosító alapvetően technikai jellegű lesz, Remélem, hogy minél hamarabb el tudjuk fogadni ezt a véleményt, és köszönöm a vélemény szerzőjének aki kiváló együttműködést. And Karima Deli is not either. Ő, ő nincs itt, és Karima Deli sincs itt. Több árnyék jelentéstevő pedig nincs. Nem tudom, hogy kérem még valaki szót. Hogyha nem, akkor nem tudom, hogy uh, A jelentéstevő kére szót, illetve a bizottságtól valaki. Igen, tessék. Akkor a bizottságot hallgatjuk meg először. Uh, thank you very much, uh, Mrs. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a megjegyzéseket, nagyon jó gondolatokat vázolt a jelentésében, és természetesen egyetértünk a megjegyzésekkel, javaslatokkal. Tud, Tudom, hogy nagyon kevés az időnk, ezért nem beszélek azokról a módosítókról, amelyekkel egyetértek, inkább csak az aggájainkat említeném meg, ezek aprók és nincs belőle sok. hogyha a hatos módosítóval kezdjük, ami ugye a prioritás kritériumot bővíti ki, szeretném hangsúlyozni, hogy az energia, illetve éghajlatváltozási célkitűzésekkel foglalkozunk, a fenntarthatóság, az energiabiztonság, ellátásbiztonsága többek között, tehát ezeket mindenképpen figyelembe kell tartani, illetve a függelékben, a függelék lenne ennek a megfelelő helye. A 13-as módosító utal a kölcsönökre, és a garanciákra. Természetesen ezt üdvözöljük, és arra számítunk, hogy az Európai beruházási banka a szükséges energiaprojektekben nagyobb mértékben részt vesz majd. Azonban egy ilyen módosító megfelelő helye valószínűleg nem a rendeletben van, hanem az, az Európai Beruházási Bank mandátumának meghatározásában. A 15-ös cikkben a pénzügyi eszközökről van szó, amely a tőkefinanszírozást, illetve hitelfinanszírozást emelné a bankok esetében, illetve az Európai Beruházási Bank esetében. Azt hiszem, hogy a Connecting Europe eszközzel ehhez hozzá tudunk járulni. Tehát egyetértünk azzal, hogy a pénzügyi eszközökre vonatkozó cikkelyben ezen bankok szerepét növeljük. 16-os módosító a határon átnyúló költségallokációt opcionálisra teszi bármilyen olyan projekt számára, amely a Connecting Europe Facility-ből kér finanszírozást. Értem, hogy ez az eljárásrend bürokratikus és hosszadalmas, azonban hangsúlyozni kívánom, hogy az ellenkezőjéről van szó. Nagyon fontos, hogy a szabályozók határozzák meg ezt a piacot, még mielőtt az Európai Bizottság a Connecting Europe Facility keretében finanszírozást biztosíthatna. Tehát tudnunk kell, hogy a különböző tarifák milyen bevételekkel, bevételeket hoznak. Tehát nagyon fontos a szabályozók szerepe, még mielőtt mi bármilyen finanszírozást biztosítanánk. Ezért a 16-os módosítóra vonatkozó cikkely, amely kimondja, hogy milyen mértékű finanszírozást lehet megadni a tarifák után, a tarifák meghatározása után, azt gondoljuk, hogy nagyon fontos ezt a kitételt megtartani a szövegben. Aztán még egy-két megjegyzés Kolaszka Bobinska asszony hozzászólására. Teljes mértékben értem, hogy azt gondolja, hogy a transmissziós rendszer operátoroknak megvannak a maguk érdekei, és nem nekik kellene dönteniük arról, hogy melyik projekteket választják ki. Természetesen megvan nekük is itt a helyük, hiszen ők tervezik az infrastruktúrát, és el kell magyarázniuk, hogy miről szólnak a projektek, de egyetértek azzal, hogy a döntéshozatalban nem nekik kell részt venni. Ami pedig a közbeszerzést illeti egy kis tisztázást eszközölnék, a harmadik belső energia csomag lehetővé teszi a szabályozók számára azt, hogy tendert írjanak ki, egy csúszásban levő projekt esetében, és a rendeletben azt javasoljuk, hogy egy olyan intézkedést biztosítsunk, ahol miután minden, minden intézkedés megtörtént, és a projekt még mindig nem fut, és ugye olyan projektáról van szó, amelyekből legalább két tagállam ö, kap finanszírozást, akkor a bizottság folytathassa a tenderkírást. Ennyit röviden, mi is gratulálunk a jelentéshez, és hangsúlyozni kívánjuk, hogy csak egy-két apró aggályunk van a módosítókat, illetően annak nagy része kiváló és javítja a szöveget. Köszönöm. Um, Köszönöm. A jelentéstevő szeretne valamit mondani. Köszönöm szépen az értékes megjegyzéseket. Köszönöm a bizottság megjegyzéseit. Minden bizonyal jó állásfoglalást tudunk majd együtt kidolgozni. annak érdekében, hogy Európában az infrastruktúra képésítésében ez az anyag segíthessen. Ha, május 3-a, déli 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. És áttérünk az utolsó napi rendi pontra, ez pedig eh, a Jens Geyer által kidolgozott véleménytervezet az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap a téma, parancsoljon Geyer úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A regi véleménye az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozik. Egy olyan alapról van szó, amelyet azért hoztak eredetileg létre, hogy egyértelműsítse az, hogy az Európai Unió költségvetési eszközeivel képes szolidaritást tanúsítani mindazok, akik erre rászorulnak, illetve akik a gazdasági glo- globalizációban tömeges elbocsátások áldozataival váltak. Ez egy különösen különösen látható alap, egy látható intézkedésről van szó, Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap saját költségvetési sorral rendelkezik, de nem rendelkezik saját költségvetési eszközökkel. Hát egy maximális összeggel gazdálkodhat, a költségvetésben kell ezeket megtalálni, hogyha a tagországok kérvényt nyújtanak be, mi szerint az alapból szeretnének támogatást kérni. Ennek az a következménye, hogy a Költségvetési Szakbizottság minden egyes alkalommal a költségvetés módosítását kell, hogy elfogadja, és az alap kapcsán ez egyértelművé válik, nincsen automatizmus, nincsen egy önálló módon működő bizottság, a parlamentnek minden egyes alkalommal kell engedélyeznie azokat a kérvényeket, a, amelyek a tömeges elbocsátások áldozataira vonatkoznak. A bizottság azt javasolta, hogy az alapot folytassuk, a tanács pedig le, meg szeretné szüntetni az alapot, lesz majd politikai vita is arról, hogy legyen -e egy ilyen alap vagy nem, de mielőtt erre a vitára sor kerül, fontos, hogy a jogalappal is foglalkozzunk. A legfőbb változtatások azt jelzik, hogy azok, akik leginkább profitálni tudnak az alappal, az ő körük tágul. A bizottság azt javasolja, hogy a jövőben gazdák és a KKV-k ügyvezetői, illetve magánvállalkozók is profitálhassanak ebből az alapból. tervezetemben azt próbáltam megvizsgálni, hogy kik azok, akik a leginkább sérülékenyek a globalizáció miatt. Ők a foglalkoztatottak, és második, másodszorban pedig azok a kis önálló vállalkozások, amelyek egy kis ügyfélkörrel rendelkeznek, és amennyiben ez az ügyfélkör a globalizáció folyamatai miatt eh, megszűnik, akkor szolgáltatók is megszűnnek. A tanácsadó is például, a reklámügynökségek is érintettek, az önálló webdesignerek például, hát kis önálló vállalkozókról van szó, akik a leginkább érzékenyek. A két további csoportot nem tartom annyira érzékenynek, mint ahogy ezt a bizottság javasolja, a gazdák, és a bizottság azzal érvel, hogy a gazdák is áldozatul esetnek olyan fejleményeknek, amelyek a szabadkereskedelmi megállapodásokból adódnak. És azt gondolom, hogy itt az Európai Parlamentnek a feladata az, hogy ezeket a szempontokat szintén mérlegelje, amikor a tárgyalási eredményt értékeli. Annak érdekében, hogy a politikai megoldás ne abból álljon, pusztán, hogy a negatív következményeket kiküszöbölje a mezőgazdaság számára egy ilyen szabadkereskedelmi megállapodásból adódóan, hiszen ez az alap erre nem alkalmas nem lehet pusztán egy űrt betapasztani ezzel. Az ilyen jellegű folyamatok mérséklése a mezőgazdaság számára nem ebből az alapból kell, hogy megoldást kapjam, hanem a KKV-k, tehát a kis és középvállalkozások, álló vállalkozásokat kell, hogy védje. Véleményemben arra összpontosítottam, hogy ezt az érvelést végig vigyem, és várom a kollégák véleményét a témához kapcsolódóan. Köszönöm. Elizabeth Schretter, please. Schretter asszony. Der Kreis derjenigen, die sich in dem Bereich auskennen, äh, ist ja eingeschränkt. Azt gondolom, hogy nagyon kevesen vagyunk már csak itt. Ismerem ennek az alapnak a történetét, és árnyék jelentéstevője voltam a Szociális Bizottságban az első rendeletnek. Szeretnék néhány alapvető megjegyzést tenni. A foglalkoztatási szakbizottságból tudom azt, hogy ezt a jelentés ott még nem vitatták meg teljes mértékben, nincsen menetrend, hiszen alapvető kérdéseket kell tisztázni, többek között azt, hogy a kompetenciák hogyan oszlanak meg, ki az illetékes, ebben a témában a mezőgazdasági ügyek miatt, illetve hogy néz ki az eljárás. Szegény jelentéstevő nem tehet semmit egészen addig, amíg ezt nem sikerült tisztázni. Hát az, arról folyik a vita, hogy két rendelet legyen. A bizottság azonban nem szeretné, ha két rendelet születne, tehát sok pont még tisztázatlan, és azt gondolom, hogy nem tudunk egészen addig határidőt kitűzni, amíg nem ismerjük az eljárást és ezt Harkin asszony, a főjelentéstevő sem tudja, illetve amennyiben ezt tudja, akkor mi is örülnénk, ha megtudhatnánk mindezt. Minden nap vita van erről a témáról, és nagyon sok minden múlik, azt gondolom, ezen a vitán. El kell gondolkoznunk arról, hogy tény az, hogy ezt az alapot az eszából táplálják nem a teljes EU-s költségvetésből, hanem az Európai Szociális Alapból. Azt gondolom, hogy ott, ott kell hagyjuk ezt az eszközt, eszközt, ahol korábban is volt adhok eszközként, hogy adott helyzetekre reagálni lehessen, és sokkal szorosabban kell kötni az Európai Szociális Alaphoz, hiszen máshonnét nem lehet pénzt teremteni ehhez a feladathoz. És így előre fogunk, tudunk majd lépni, ha megismerjük az eljárást. Köszönöm. Köszönöm, Sean Kelly. Thank you very much. Köszönöm. Későre jár. Azért megpróbálom rövidre fogni a mondandómat. Először is azt kell eldöntenünk, hogy folytatjuk-e az EGF-et vagy sem. Szerintem meg kellene tartani, hiszen eredetileg a célja az volt, hogy a, segítsünk azokon, akiken a recesszió és a globalizáció leghátrányosabban érint, most pedig lehetőségünk van arra, hogy tovább javítsuk, fügy, levonva a tanulva leckéből, levonva a következtetéseket az eddigi tapasztalatokból. Nem tudom, hogy mi vehetni át a helyét. Persze vannak ennek is gyengéi, nem is kis gyengéi. Én három különböző ír kérvényel is volt dolgom. De ezen gyengeségek, gyengék ellenére alapvetően működik az EGF. Egy ebocsájtott azt mondta, hogy az Európai Unió ajándéka, igazi ajándéka ez. Azt hiszem, hogy ez jól mutatja, hogy ez mennyire fontos, és hogy mennyire érdemes megtartani. Két dolog van a megszorítások, például az időbeli megszorítások, amelyekkel foglalkozni kell, illetve a tagállamok nem megfelelően kérik ennek alkalmazását, hogy ha ezt valóban folytatni kívánjuk, akkor komolyabban kell venni, a kérvényeket alaposabban át, tanulmányozni kell, mielőtt jóvá hagyjuk őket. Egyetértek az elhangzottak egy részével, mi szerint a szociális partnerek bevonása elkerülhetetlen, hiszen Fontos, hogy mindenkit meghallgassunk, hogy eh, a véleményüket beépítsük a programba. Egyetértek azzal is, hogy 500-ról 200-ra csökkentsük az a, a, alsó küszöbértéket, illetve a társadalomszörezés mértékét is érdemes lenne megváltoztatni. Ugyanakkor nem értek együtt az előadóval, mi szerint a gazdákat nem szabad a, a hatája alól kivenni, akár csak az önfoglalkoztattakat, azaz a, magánvállalkozókat. legyen a hatája a lehető legszélesebb, legyen rugalmas, mindegyiket egyéni alapon elbírálhatjuk ugyanis. A Mercosur megállapodás, amely vagy megszületik, vagy sem, egyik legnagyobb hátránya az eh, lehet, hogy a Mercosur bizony a megélhetésüket veszélyezteti, az EGF pedig itt eh, a segítségükre lehet. Az EGF célja, hogy munkahelyeket teremtsen, vagy ne szűnjenek meg munkahelyek, és az önfoglalkoztatás a legvalószínűbb módja annak, hogy valaki munkát talál. Ide tartoznak a vállalkozók, illetve a gazdálkodók is, az agráriumban dolgozók. Éppen ezért érdemes az EGF hatáját eh, rájuk is kiterjeszteni. Lehetőséget meg kell hagyni, ahelyett, hogy explicit módon kizárnak őket ennek az alkalmazásából. Tehát legyünk minél, legyen minél nagyobb a merítés, öleljünk föl minél több európait annak érdekében, hogy valóban az érdemek alapján tudjuk az egyes esetekben eldönteni, hogy ezt a fajta segítséget megadjuk-e. Még egyszer mondom, rugalmasság, illetve megfelelően elkészített kérvények. Köszönöm. Thank you very much, Sean, and Joachim Zeller, please. Ja, Frau also Celler képviselője szó. Köszönöm szépen. Igen, arról beszéltünk, hogy melyik az illetékes bizottság, ki miben járul hozzá a jelentéshez. Nos, ezért szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hogy megemlített egy-két olyan gondolatot, amelyet mindenképpen figyelembe kell vennünk. Mindannyian tudjuk, hogy az EGF úgy jött létre, igazából a globalizáció következményeként jött létre, azzal a céllal, hogy annak hatását csökkentse, enyhítse bizonyos területeken, illetve foglalkoztatási lehetőségeket biztosítson, de nem határoztuk meg pontosan, hogy mi számít a globalizáció hatásának. Hogyha vannak a kereskedelmi megállapodásnak negatív következményei az EU által létrehozott kereskedelmi megállapodásoknak, mondjuk a mezőgazdaságra, akkor ez ebbe a definícióba tartozna? Én mellette lennék annak, hogy bizonyos ipari ö, cégek akik elvesztik a vállalkozásukat, az üzletüket. Nos igen, valószínűleg akkor közbe lehetne szólni ezen az adott területen. Amikor azt mondjuk például, hogy Franciaországban a Renault alkalmazottjai elveszítik a munkájukat a politikaváltás miatt, mert mondjuk a termelést Ázsiába vagy Brazíliába helyezi át a cég. Nos, ezt az EU-nak kell finanszíroznia. Felmerül a kérdés szerintem. A Francia or, Franciaországnak kellene ö, fizetnie ezért, mert ez nem globalizáció, hanem ipari politika. Nem értem, hogy itt miért kellene Európai Uniós adó pénzeket felhasználni. Tehát kritikusan kell nézni azt, ami eddig történt, és szorosabban meg kell határozni azt, hogy mit is jelent a globalizáció hatása. És erre a definícióra kell összpontosítanunk, meg kell nézni, hogy mit tehetünk a valós következmények enyhítése érdekében. Uh, uh, you also no. There's no other I would like to. Más nem kér Take the floor. szót. Talán az Európai Bizottság mégis. I'm sorry, yes, you, you are welcome. I, just didn't know. Szívesen megadom önnek a szót, csak nem tudtam, hogyha szeretne -e valamit mondani, parancsoljon az Európai Bizottság részéről. Hölgyem? Köszönöm, elnök asszony. Um, going along very... Nagyon örülök annak, hogy a szakmai és politikai kérdések mentén az EGF folytatását támogatják. Az EGF alkalmazásából majd komoly következtetéseket vonunk le, az érintettekkel konzultáltunk, a szociális partnereket meghallgattuk, a parlamenti képviselők óhajait, sóhajait szintén, hiszen az EGF végrehajtásában ők is oroszlán részt vállaltak, és megpróbáltuk leszűrni mindezekből, hogy mit lehetne javítani és ez alapján azt javasoltuk, hogy a gazdákra is terjedjen ki az EGF, hiszen ők is eszemedik eh, a globalizáció, ők is a globalizáció eszemedői lehetnek, és mivel legtöbben önfoglalkoztatók a jelenlegi szabályozás értelmében nem jogosultak. De nem szabad megvenni azt, amíg teljesen feladták a gazdálkodást, a, a, eh, hanem meg kell próbálnunk eh, segíteni őket abban, hogy aktív gazdálkodók maradjanak. De hát előbb a tanácsnak kell eldöntenie, hogy az EGF valóban megmarad, folytatódik. A globális pénzügyi és gazdasági válság ban többen, eh, tehát a tanácsban volt egy blokkoló kisebbség, aki megakadályozta ezt a válságderogációt, ami múlt év végén eh, lejárt, ez eh, most így tehát nem alkalmazható. Az egytől től cikkig már átrágtuk a kérdéseket, jövő héten folytatjuk. Alapvetően ezen a ponton csak szakmai kérdéseket vizsgálunk, politikai kérdéseket nem, szerint az EGF folytatása kívánatos-e vagy sem, tehát csak a szakmai kérdésekre koncentrálunk. A politikai e, vita más szinten folyik, fogalmazzunk így. Az EGF valószínűleg az MFF csomag részeként születhet újjá. Ami az EGF hatájának kiterjesztését illeti, a idegenes munkavállalókat, illetve a közvetített munkavállalókat is bevettük ennek hatája alá. Vannak olyan határozott szerződéssel eh, rendelkezők, akiknek a szerződését nem újítják meg akkor, amikor másokat elbocsájtanak, azonban a jelenlegi szabályok alapján őket rajtuk nem tudunk segíteni, ezen kívánok változtatni. Ami Schröter asszony megjegyzését illeti, hogy az ESZA-ból finanszírozzuk főként az EGF-et, az intézményközi megállapodás igen konkrétan fogalmaz ez ügyben, mi szerint a tartalékba helyezett pénzek semmiképpen sem érkezhetnek a struktúrális alapokból, és hát az legutóbbi, legjobb tudomásom szerint az ESZA is ide tartozik. A kifizetési előirányzatokat felhasználhatjuk olyan alapok esetében, ahol eh, nem teljesen kihasznált eh, a keret, az ESZA gyakran ide esik. A parlament a kifizetési előirányzatokat közvetlenül az EGF költségvetési sorra írta, így nem kell máshonnan elvenni. Ugyanakkor a globális transfert várjuk az év második felében, amikor amikor ezzel a pénzzel már tudunk gazdálkodni. Tehát a az számára kifizetési előirányzatokat nem ír elő az intézményközi megállapodás, hanem az el nem költött, az adott évben el nem költött pénzekben kell kutakodnunk. Kelly úr említette, hogy az egyik baj pontosan az, hogy a tagállami kérelmeket az Európai eh, Bizottságnak remélhetőleg nem kell majd kérnie további információt a tagállamoktól, hanem különleges esetben elfogadhatja a, eh, ezeket a kérelmeket, így valószínűleg sokkal hamarabb is javaslatot tehet, mint ezt korábban tettük. Celler úr kérdése, eh, mi szerint mi is az a globalizáció, Nos, a rendeletben szerepel egy definíció, amely a, ez idáig egész sokat segített nekünk. Egy cégen segíthettünk -e ebből az alapból? Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy nem, mert különböző intézkedéseket kell tenni egy cégnek, amely például a Renault megtett, amely egy példája volt ennek. Vizsgáljuk azt, hogy a, ezeket az intézkedéseket megteszik a cégek, de ha meg is teszik, akkor még mindig nem nincs állásuk az érintetteknek. Az EGF tehát ilyenkor tud segíteni. Az EGF finanszírozás semmiképp sem a céget segíti, hanem közvetlenül magukat, a munkavállalókat célozza. Remélem, hogy ezzel válaszoltam a kérdésekre. Köszönjük, mondja az elnök Smolkovasszony. Köszönöm szépen. Szeretnék válaszolni a bizottsági kérdésére. Amikor az EGF-ről hozunk döntést, akkor talán jó lenne statisztikákra alapozni azt az egyes tagállamok mennyi pénzforrást kaptak, milyen ágazatokra fordították azt, és így tudhatnánk, hogy mely ágazatokat érintette leginkább a globalizáció. Illetve fontos lenne, hogy a gazdálkodókat is bevonják ebbe. Bizottság, igen, nagyon egyszerű. A válasz egy honlapot fogok átküldeni, amelyen mindez az információ rendelkezésre. Elnök, azt kérem, hogy a titkárságnak is küldje el, és akkor ezt megoszthatjuk mindenkivel. Gájer úr. Ja, bitte ganz gern, nur schnell. Csak gyorsan szeretnék reagálni, azon túl, amit Patrinszki asszony már bemutatott a bizottság képviseletében. Én is költségvetéssel foglalkozó ember vagyok, és az ember fel kell, hogy tegye a, a kezét, amikor egy e, transferről van szó. E, Sütter asszony szerencsére az eszát nem vetik itt be, amúgy ezzel nekem nagyobb, nagy problémáim lennének, amúgy alul finanszíroznak tartom az alapot, tehát, hogyha az eszát is be kéne vonni ahhoz, hogy a garancia alapot is táplálják, akkor ez rossz érzéssel töltene el. A második mutató azok a programok, amelyekhez a KKV-k vehetnek igénybe, nem úgy történik, ahogy a bizottság ezt bemutatta, mérget vehetnek rá, hogy az ALDE kollégái is reagálni fognak mindenre, tehát nem gondolom, hogyha szorosan kapcsolódna a garancia a globalizációs alap az ESZÁ-hoz. Végezzük nyugodtan szépen a munkánkat, vannak olyan módosítók, amelyeket megfogalmaztam, és megvárom, amíg a regi és az Employment szakbizottság kollégái arról, hogy ki legyen az illetékes bizottság, nem ég még a ház egyenlőre, tehát meg kell várjuk majd az időtervet, és a javaslatokról szavazunk is majd, nem aggódom. Azt gondolom, hogy először szépen be kell, hogy fejezzük a munkánkat, ami a gazdákat illeti. Nekem más a véleményem, mint Kelly úr úgy érzem, hogy a gazdáknak elég idejük van ahhoz, hogy egy szabadkereskedelmi megállapodás keretében megfelelő bánásmódon részesüljenek. Nem gondolom, hogy a globalizációs alapot kell erre felhasználni, és a mezőgazdaságnak elég ideje van ahhoz, hogy alkalmazkodjon, hiszen nem egyik napra a másikra vezetnek be szabadkereskedelmi megállapodásokat az átmeneti időszakokkal, fel tudnak készülni a várható folyamatokra. Én nem vagyok mezőgazdasági szakértő, legfőképpen a költségvetéssel és költségvetés ellenőrzéssel foglalkozom, de hiszen ismerem a mezőgazdasági költségvetést, és tudom, hogy vannak olyan eszközök, amelyekkel nem hagyjuk a gazdákat magukra, nem is szeretnénk őket magukra hagyni. Nem örülök annak, hogyha a globalizációs alap ABCV eh, válik, ahol minden fenyegetett, úgymond, valamit eh, vásárolhat. és lehet, hogy akkor egy politikai elgondolásból táplálkozik, a bizottság, a tanács is ezt gondolhatják. És a szavazatok megnyerése politikai szempontból fontos, de ez az alap nem elégséges ahhoz, hogy mindenkinek az igényeit teljesítsük. Azt gondolom, hogy a legérzékenyebb csoportokat kell figyelembe mennünk, a legkisebb vállalkozásokról szívesen elgondolkozom, hiszen azok, akiknek kis ügyfélkörük van, sokkal súlyosabban érinti őket a globalizáció. Azt javaslom, hogy a kedvezményezettek körét ne bővítsük ki túlságosan, azért, hogy ez az eszköz továbbra is hatékony maradhasson. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A következő helyzet állt elő. Az Employment Szakbizottságban június 21-e a szavazási időpontja, az Agri az 50-es szabályhoz ragaszkodott, az elnök a konferenciája kell, hogy erről döntsön, és majd Strasbourgban találkoznak ők május 22-én, és az elnökök értekezlete nem sokkal ezután határoz. Hát május végére tudni fogjuk azt, hogy a folyamat késlekedik-e, azért, mert a két szakbizottság együtt készíti el ezt a véleményt. Jelenleg eh, kockázatot vállalhatunk, és kiindulhatunk abból, hogy az agri igényének helyt adnak, az elnökök értekezletén, és ők pozitívan reagálnak, de ennek pont az ellenkezője is előfordulhat. Tehát mi dönthetünk úgy, hogy a módosítók benyújtásának határidejéről május 3-a legyen ez, hiszen a jelentés elkészült, így megfelelő pozícióban vagyunk, függetlenül attól, hogy mi történik az agri és az employment kapcsolatában, illetve mi lesz a szavazás határideje. Én nem vállalnék kockázatot a jelentéstevő helyében, szakbizottsági elnökként azt mondanám, hogy legyen a módosítók határideje május 3-a, és ha változik a helyzet, akkor majd megnézzük, hogy változtatnunk kell-e, vagy sem. Meg szeretném Jens Geyer urat is kérdezni, hogy mi a véleményem. Én megvárnám. Az, hogy a mezőgazdasági szakbizottságnak mennyire adnak igazat, ha ők részt vesznek az ötvenes es cikkei értelmében, akkor elképzelhető, hogy szakmai jellemetéseik lesznek, és én ezeket szívesen figyelembe venném még regionál politikai szempontból. Tehát minket nem sürget még semmi. Hangsúlyozom még egyszer, hogyha megvárjuk a véleményt, illetve az elnökök értekezetének döntését arról, hogy az agri bekapcsolódik-e vagy sem, akkor május végéig várnunk kell. És hogyha az agri veszít, ez elég valószínű, akkor az employment a június 21-ét nem fogja megváltoztatni határidőként. Így nem lesz eh, időnk se a fordításokra, se a módosítókra, se a szavazásra. Én azt mondom, hogy eh, döntsünk most, és így felkészülhetünk mindkét eh, esetleges helyzetre. Én ezt máshogy értettem, Gyümden asszony, az ön imént vázolt javaslatához így csatlakozni tudok. Köszönöm. Tehát a módosítók benyújtásának határideje május 3-a, és hogyha május végén kiderül, a, hogy a helyzet teljesen más, akkor újból elgondolkozunk. Ez volt az utolsó napi rendi pontunk, kedves kollégák! nincs több közlemény. A következő ülése május 8-án kedden eh, reggel és délután kerül majd sor. Köszönöm szépen, ezzel berekeztem az ülést. És köszönöm a tanácsok munkáját.